Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim! Ich, Foglaljanak helyet. Nagy örömömre szolgál, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit üdvözölhetem. Úgy gondolom, hogy egy gyakorlati együttműködés keretében, információcsere és konzultáció keretében meg tudunk vitatni nagyon fontos kérdéseket a legkülönbözőbb szinteken, egy nagy konferencia keretében is számos kérdésben meg tudunk állapodni. Az Európai Parlamenten belül és más intézményeknél is Jelenleg a külügyi szolgálat felülvizsgálatával foglalkozunk. Egy kiváló pillanat ez most, hogy végig gondoljuk az esetleges hiányosságokat. Teljesen egyértelmű, és eh, a szakbizottságunkban folytatott vita során kedden is eh, kimondtuk, hogy a külügyi szolgálat még nem teljesen beérett, vannak hiányosságok. Két év után természetesen nem is remélhetük, hogy tökéletesen kiépül ez a szolgálat. Ennek számos okai vannak, többek között a strukturális együttműködés. Ez mindenféleképpen egy olyan kérdés, amin tovább lehetne még javítani. Éppen ezért köszönöm a lehetőséget, hogy Bild és Szikorszki külügyminiszterekkel meg tudjuk vitatni az európai globális stratégia kérdését. Ez ugyanis egyértelműen rávilágít arra, hogy szükséges az európai megközelítés, ennek erősítése, és egy ilyen megközelítés abban is segíthet, hogy esetleg a jövőben kevesebb stratégiai partnerségre kellene törekülnünk, mint egy közös stratégiához képest. És itt egy olyan módszerre, mechanizmusra lesz szükség, ami lehetőséget teremt arra is, hogy a gazdasági pénzügyi válságból kilábalhassunk és megteremtsünk egy jövőbeni fejlődés lehetőségét. Itt az értékeink képviselete nagyon fontos, konkrétan a demokrácia és a jogállamiság. Éppen ezért szeretném megkérni, hogy a két külügyminiszter 15-15 percben vezesse be a témát, hogy a az elkészített anyagról állásfoglalást tudjunk kialakítani. Remélem, hogy gyümölcsöző vitát fogunk folytatni. Danzsan kolléga is körünkben van, aki a biztonság és a védelem témakörében majd szól néhány szót. Köszönöm el már, köszönöm a minisztereknek is, hogy eljöttek, és igazgató úrnak is. Köszönöm a nemzeti parlamentekből érkezett kollégáknak is, hogy eljöttek. Ahogy emlékeznek rá, 2013 a biztonság és védelem szempontjából néhány jelentős lehetőséget vet fel. Van egy olyan lehetőség, ami a külügyi szolgálat áttekintésével, felülvizsgálatával adódik, de emellett a közös kül- és védelmi politikát a tanács is napirendjére tűzi. 2013. novemberében ambiciózus következtetéseket várunk tőlük. És persze aztán ott vannak még egyéb elemek is, amelyeken el kell gondolkoznunk, ezek a száhelövezetben történt események. Még sok mindent kell tennünk annak érdekében, hogy eszközeinket, a koordinációt és a közös fellépést elő mozdítsuk akkor, amikor olyan kihívásokkal állunk szemben, amelyekkel a tagállamok egyenként nem tudják felvenni a küzdelmet. A katonai műveletek sikere nagyon fontos, és az is, hogy egyetlen Európai Uniós tagállam se kelljen, hogy egyedül álljon szemben, akár melyik szomszéd területen fennálló problémával. Itt ebben az esetben most a déli szomszédságról van szó. Vannak tehát olyan kezdeményezések, amelyek lehetővé teszik az EU-nak, hogy prioritásokat határozzon meg. Ezek meghatározása nélkül bármit tehetünk. Nem fog sikere járni. Fontos tudni azt, hogy hogyan tudjuk a kihívásokat és a fenyegetéseket azonosítani, amelyekkel prioritásként kell foglalkoznunk a rendelkezésünkre álló eszközök felhasználásával. A Védelmi Szakbizottságban kedvezően fogadtuk a kezdeményezéseket, amelyeket a, az agytröztök, vagy Bilt és Sikorszki urak, illetve a bizottság vetett fel, és nagy érdeklődéssel fogjuk ezeket és ezeknek a lehetséges következményeit megvitatni. I will continue in English, I can assure you. Akkor angolul fog, folytatjuk. Köszönöm a kezdeményezést, mindig öröm eljönni be a szakbizottságba, és nagy öröm, hogy meghívhattuk a nemzeti parlamentek képviselőit. Ez mindig kellemes alkalom, szép idő van odakint. Úgy néz ki, hogy Európa egy kicsit jobb formában van, mint az elmúlt néhány hónapban volt Nyilván voltak problémás időszakok, de semmi katasztrófa. 2014 felé haladunk, amikor elég sok mindenki át fogja gondolni azt, hogy mi történt egy évszázaddal ezelőtt, és mit jelentett az Európa és a világ jövője szempontjából. E, aztán e, 2013. január-februárra is meglehetősen jó volt, volt egy bosnyák válság, egy aradia válság volt, de feszültségek de nagyjából rendben voltunk. A Sümpronni Bécsi eh, palota parkjában két eh, fiatalember sétált minden reggel, az egyikük Adolf Hitler volt, eh, karrier későbbi szakaszában meglehetősen rossz hírnévre tett szert. A másik úriember ugyancsak a Sömbröli palota kertjében József Stalin, Josip Stalin. Nos, hogy a kettejük találkozott-e valaha is, azt nem tudjuk, de mind a ketten rendszeresen a Sömbroni palota kertjében sétálgattak, és bizony abban azok az idők ott, akkor a bizsben kellemes, nagyjából remek időszaknak tűntek, és aztán ezek az emberek mégis elpusztították a világ jelentős részét és igazából most kezdjük el rendbe tenni azt az Európát, amely akkor megsérült. Gdanskból jöttünk tegnap ide, igazából ott kezdtük el rendbe tenni az 1914-ben romlásnak indult Európát. Egyúttal 2014 választási időszak is lesz, új kezdések különböző európai intézmények számára már hivatkozott arra a tényre, hogy a külső intézkedések szolgálatait, a külső szolgálatokat is meg kell újítanunk, egy sokkal hatékonyabb biztonsági védelmi közös politikát kell létrehoznunk, amely képes szembenézni azokkal a kihívásokkal, amelyek körül lesznek bennünket, és ez valóban igen fontos dolog. Azt hiszem, hogy ez az intézményes hardware, ez a vas, amit föl kellene újítanunk. Persze Rómát se egy nap alatt építették, és az európai külszolgálatokat sem fogjuk egy-két-három év alatt felépíteni. Ez olyan munka, ami jó sokáig fog tartani. De akárhogy is nézzük, a vas, a hardware önmagában semmit nem jelent, a, a, a szoftver nélkül a hardware ugye teljesen használhatatlan fémkupac. Úgyhogy meg kell kezdenünk egy átgondolási időszakot eh, a szoftverrel, a politikákkal kapcsolatban, miközben tudjuk, hogy a hardveren is bicskölünk azért még egy kicsit. Tehát eh, szükségünk van egy új európai biztonságpolitikára 2000 2003-ban eh, egy ilyet elfogadtunk már, és akkor ugye a transzatlanti kapcsolatok válságából, az európai megosztottságból indult ki válságos időkben, és azt mondhatjuk, hogy ez a dokumentum akkor egy európai antitézise volt annak, amit Washington ugyanakkor megírt az első Bush elnökség idején. Ők egy robosztus unilateralizmusról, tehát egy, egy pólusú világrendről beszéltek, mi már akkor se pólusúról. Azt hiszem, nem tudunk, ha azt mondjuk, hogy egy évtizeddel később több releváns vonatkozása maradt a mi dokumentumunknak, mint eh, amennyire releváns maradt az amerikai dokumentum, legalábbis a jövőt tekintve. És úgy gondolom, hogy ez tanúsítja, hogy milyen előrelátással, milyen jövőbelátással eh, rendelkeztünk abban a pillanatban, amikor a transzatlanti világkapcsolatok mély válságából kiindulva megalkottuk ezt a dokumentumot. Ezzel együtt új helyzetben vagyunk. Azt a dokumentumot ugye eh, Lisszabon előtt, a bővítés előtt írták. Az Európai Unió olyan Európai Unió írta, amelynek akkor 15 tagja volt akkor. <clears throat> Ez ugye nem most volt és a világ változik, méghozzá nagyon gyorsan változik. Az európai integráció folyamata egy olyan világban kezdődött meg, amely, amely kb. két és fél milliárd emberrel belépesített bolygón helyezkedett el. Most már 7,5 milliárdnál tartunk, az évszázad közepére kb. 9 milliárdról beszélhetünk, és mi európaiak körülbelül 7-es százaléka vagyunk széles értelemben véve az európaiakat ennek a népességnek, és a növekedés 90 százaléka Európán kívül fog megvalósulni. A világ fölzárkozik Európához, ez remek dolog, hiszen egyre kisebb lesz a megosztottság, emelkedik a középosztály, emelkednek a regionális hatalmak, de valószínű, hogy ezzel az ellentmondások is növekedésnek indulnak. Most már azt mondhatjuk, hogy a globalizáció második hullámát éljük, az Egyesült Államok katonai gazdasági hatalma jelezte ezt, azonban most már a harmadik szakasz is elkezdődött, a kínaiak, a japánok, az indiaiak, a Kína visszatérése abba a pozícióba, amelyet néhány száz évvel ezelőtt elfoglaltak a világ színterén. És egyúttal pedig Afrika, egy milliárd emberről beszélünk, Afrika is emelkedésnek indult közvetlenül a földközi tenger déli szomszédjai, ők mind az egy milliárdban nagy kihívásokat és lehetőségeket jelent ez, és ha megnézzük a választóinkat, hogy mit szeretnének, hogy tegyünk, akkor bizony a kötelezettségeink Eh, akár választott, akár kinevezett eh, tisztségviselői vagyunk az Európai Unió különböző országainak, elég világosak talán. Kevesebb ideológiai küzdelmet szeretnének látni, mint az elmúlt százban. Eh, nyilvánvalóan különböző érdekkonfliktusok lesznek, de identitás konfliktusok is lesznek, hiszen ezzel a fajta változással különösen az iszlám világban a, amely ugye a legközelebbi szomszédunk nem csak földrajzi értelemben, hanem az utcasarkon, az, az utca túloldalán is közvetlen szomszédunk itt Európában, és leginkább az iszlám. Tehát éppen őket jellemzi a legjelentősebb konfliktusosság. Néhány éven belül a népesség 85%-a hozzá fog férni a mobil internethez 85 százalék még egyszer néhány éven belül, pontosabban néhány évvel ezelőtt eh, a világ eh, kevesebb, mint 10 százaléka férte ezt hozzá. Ez bizony lehetőségeket jelent, látjuk ezt Afrikában, Latin-Amerikában, Ázsiában. Ez eh, teljesen megváltoztatta ezeknek az országoknak a gazdasági potenciáját és nyilvánvalóan a politikáját is. Azt látjuk, hogy immár nem csak az befolyásul bennünket, hogy mi E, e, e, mi történik a különböző grafikonokon, mi történik a befektetések és a gazdaság terén a tőkével, és hogyan áramlik a tőke a világon keresztül, hogyan befolyásolja ez a hatalmi viszonyokat. Az is kihat ránk, hogy mi történik a, kül, a, a térben, az űrben, de az is, hogy mi történik a virtuális térben, a cibertérben. Van-e kellő politikánk arra, hogy ezzel a kihívással megbirkozzunk, és van-e felszereltségünk ahhoz, hogy az itteni kihívásoknak megfelelve kihasználjuk a lehetőségeket? Aztán hagyj beszéljek arról a kihívásról, amely igen mélység, mély, igen nagy kihívást lesz, ez pedig a klímaváltozás. Mostanában ugye nagyon sokat foglalkoztunk ezzel, hiszen Svédország tölti be az, az artikus Tanács, a Sarkeri Tanács elnöki pozícióját. Nem olyasmi ez, ami valamikor a világ távoli zugában fog megtörténni, már most történik, már most folyik, és már most kihatása van. Vagy versenyt fog hozni, vagy együttműködést, ez a két lehetőség van. Úgyhogy egyfajta megelőző diplomáciára van szükség, a világ egészét kell keret, együttműködési keretekben átlakítanunk, mielőtt bekövetkeznének a jelentősebb változások. Úgy gondolom, hogy ezt a megközelítést aztán sok szám, számos más területen is tudjuk majd alkalmazni. A 2003-as stratégiai dokumentum jó dokumentum volt, de a világ tovább haladt az útján, nagyobb lett, ambiciózusabb, és jobban tisztában van a kihívásaival, mint 2003-ban volt. Szilhoszki miniszter úr és mások is jó magam is megpróbáltunk egy sokkal mélyebbre nyúló vitát kezdeni az a kapcsolatban, hogy mit kellene tennünk a stratégiai tudatosságunk erősítése érdekében. És néhány tárgyalás, miniszteri tárgyalás után azt hittük, hogy, hogy, hogy vegyük ki ezt a vitát a miniszterek köréből, Eh, Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban és Svédországban megbíztunk négy eh, agytröztöt, hogy ők is eh, járulnak hozzá ez év májusáig ehhez a gondolkodási folyamathoz. És önök azt mondhatják, hogy hogy sikerült pont ezt a négy országot össze kombinálni, De szerintem okos választás volt ez, legalábbis én szeretem ezt gondolni, hiszen tulajdonképpen az északat, a delet, képviselik, az egyik a római megállapodás előtti, a másik az új csatlakozók, az egyik nyugati, a másik keleti, és nem legfőtétlenül a legnagyobbak, és nem is legfőleg a legkisebbek. Tehát úgy gondolom, ezek az országok, amelyeket képviselnek, úgyhogy elég jó válogatás volt, és ez egy nyitott és átlátható folyamat, hiszen amikor egy ilyen fajta eljárásról van szó, dokumentumokról, bármiről, akkor mindig azt mondom, hogy a folyamat, az eljárás legalább olyan fontos, mint a termék. Hogyha sikerül valamilyen terméket elérni az európai globális stratégia kapcsán, az egy 10 vagy 15 vagy 20 vagy 25 oldalas dokumentum lesz, majd egyszer csak. Nem hiszem, hogy ez mindenki el fogja olvasni a polgárán közül. Azt azonban elvárom, hogy meglehetősen sok külügyi, biztonságpolitikai elit gondolkodót vonjunk be országainkban eh, abba a folyamatba, amely ezt a dokumentumot létrehozza, és ez a folyamat önmagában rettenetesen fontos, hiszen segíthet valamiféle konszenzust eh, összehozni, amelyből nem sokkal később aztán egy követhető politika alakulhat ki. Összességében erről szeretnénk, ezzel foglalkozunk óriási változások állnak előttünk, amelyeket, amelyeknek tudatában vagyunk. Nem 1913-ban vagyunk, amikor biztos, hogy a következő évben egy katasztrófa fog bekövetkezni. Sokkal inkább egy olyan pillanatban vagyunk, amikor látjuk, hogy a jövőben egyre nehezebb lesz a helyzet, sokkal nehezebb, mint a legtöbb ember gondolná. Ezért az embereket tudatosítanunk kell egyrészt azzal kapcsolatban, hogy milyen kihívások várnak rájuk, másrészt, hogy milyen lehetőségek és milyen felelősségeik lesznek ezzel kapcsolatban, milyen kötelezettségeik, és ez a megközelítés segíthet bennünket a jövő felé mozdulni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy részt vettek ebben a vitában, ebben a folyamatban amely remélem, hogy jövőre egy új európai globális stratégiához vezet, amelyel a hónunk alatt sokkal felkészültebbek lehetünk majd a jövő kihívásaira. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Szikor... Szikorszki úr, köszönöm szépen, Elmar. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ismét az elmúlt alkalommal és már nagy öröm számoltam be 2011-ben a lengyel elnökség elképzeléseiről. Akkor egy kétsebességes Európától tartottam, most pedig egy új sebességű Európától. Mint ahogy Carbilt elmondta, ezzel nagyrészt egyet tudok érteni. Nagyon szorosan együttműködünk, összehangoljuk az elképzeléseinket. Tegnap Moldovában, Moldáviában jártunk Willem Heiggel, annak érdekében, hogy a politikai folyamatokban segítsük őket, és tető alá hozhassuk a csatlakozási szerződést, Múlt héten Gdanskban találkoztak a visegrádi országok elnökei, a visegrádi országok, a skandináv és a balti államok. Ma Brüsszelben vagyunk, és szombaton Varsóban, úgyhogy gyakorlatilag a feleségemet alig látom. Az előbb elhangzott érvekhez, ami arra vonatkozik, hogy Európa helyét hogyan tudjuk kezelni globálisan. El kell mondani, hogy Európa viszonylag jól kezelte a válságot, most itt szigorúan gazdasági értelemben véve az adatok is ezt mutatják. Európa részesedése változatlanul 20% maradt a világ gazdaságban. Az USA-é 12%-kal csökkent, Japáné pedig 5%-kal. Tehát elmondhatjuk, hogy a csökkenés az viszonylagos, de ezek pusztán csak számadatok. A válság kezelésében azt hiszem, hogy teljesen lemerítettük az úgynevezett soft power és itt az erők korrelációja, ez egy hasznos szovjet kifejezés lehet, ami a külpolitikát illeti. Az elmúlt évszázadokban viszonylag állandóan felmerült az, hogy Európa megőrizze az erejét, és a brit külügyminiszter megmillent szeretném idézni. Európa a görög városállamok helyzetében van. Egymással küzdöttek, egymással harcoltak, és ennek következtében elbuktak, és először Nagy Sándor, majd a római birodalom áldozatául estek. És Európában, ha nem a teherautók méretén vitatkoznak, hanem kialakítanak egy egységes gazdasági és külpolitikát, akkor válhat egyenrangúvá a nagyhatalmakkal. Macmillan érvelése még mindig érvényes, de a kihívás változatlanul nagy. Nem szabad a saját köldökünket nézegetni és egymást kiütni. Itt sokat beszéltünk egy közös stratégiáról, a közös külpolitikáról, de az egyes tagállamok esetében vannak kísértések arra, hogy önállóan lépjenek fel bizonyos stratégiai partnerek tekintetében. a jelenlegi tendenciákat kivetíthetjük a jövőbe, és hogyha ezek a tendenciák változatlanok maradnak, akkor még a legnagyobb európai tagállamoknak is egyfajta leltárt kell készíteniük. Egy generáció múlva Németország részaránya a GDP-ben 4 százalékról 2 százalékra fog csökkenni, a nagy tagállamoké az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország részaránya is jelentősen csökken. 2050-re pedig egyetlen egy európai nemzetállam sem lesz a vezető gazdasági hatalmak között. Itt 500 milliós népességről beszélünk. A globális GDP 25%-os részarányáról. Ezen számok tükrében érdemes megvizsgálni a lehetőségeket. Említettük a szoftvert. Mi azt hiszem, hogy ki kell mondjuk, hogy a hardware még mindig nem teszi lehetővé, hogy ebből a helyzetből kilábaljuk. A főképviselő asszony például mint az Európai Bizottság alelnöke kell, hogy vezető szerepet töltsön be a biztosok kollégiuma tekintetében, hogy ki tudja aknázni a lehetőségeinket. És itt nem csak a diplomáciáról van szó, hanem a források által támogatott diplomáciáról, a fejlesztési lehetőségek által megtámogatott diplomáciáról, illetve az esetleges erő alkalmazásával támogatott diplomáciáról. Tavaly Kathy Ashton az európai fegyveres erők esetében felszólított a halálos fegyverek bevetésére az egyik legfontosabb ellenségünk a szudáni partokat dúló kalózokkal szemben, ami egy komoly siker és eredmény Európa esetében és talán itt egy kicsikét máshova helyezném a hangsúlyt eh, Karlhoz képest. Ahhoz, hogy hatékonyak legyünk a globális erő megoszlásban Kína, Brazília, Washington tekintetében, akkor először is a saját szomszédunk, a szomszédaink eh, körében kellene cselekedni, hiszen itt eh, tudjuk a legnagyobb hatást kifejteni, és a soft power itt vethető be leginkább. A szomszédokat arra kell késztetni, hogy velünk együttműködjenek. És ez szerintem az egyik legfontosabb eszközünk. És hogyha a szomszédaink esetében kudarcot vannak, akkor máshol is kudarcra számíthatunk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a döntő év nem 2014 lesz a száz éves évforduló, hanem már az idei év. Ez egy kulcsfontosságú év, amikor is a geopolitikai orientációja a keleti szomszédainknak meghatározó lesz. Délen vannak szomszédaink, keleten is vannak európai szomszédok, és ezek eh, mind olyan országok, amelyek szorosabbra kívánják fűzni a kapcsolataikat Európával. Ebben az évben Vilniusban egy csúcs találkozóra kerül sor az Európai Unió keleti partnersége keretében, és ez a keleti partnek, partnerség egy olyan csústalálkozót jelenthet, ami egy újabb kiindulópontot és sikerhez vezető út elindulását jelentheti. El tudom képzelni, hogy ez a novemberi csúcs alkalmával Ukrajna aláírhatja a társulási megállapodást a tárgyalások más országokkal lezárulhatnak, vagy beindulhatnak, újfajta társulási tárgyalások indulhatnak, amelyben a szabadkereskedelem is komoly szerepet kap, és amelynek keretében az országok vállalják, hogy az európai közösségi jog 60%-át átültetik a saját jogrendjükbe. Én ezt nevezem sikernek. De mindannyian tudjuk, hogy ennek az alternatívája az, hogy ezek az országok más irányba mozdulnak el egy úgynevezett rivális vagy rivalizáló integrációs folyamat irányába, ami más, ambiciózusabb integrációs projektekre irányul. Úgy gondolom tehát, hogy ezeket a dolgokat kell előtérbe állítani. Európának meg kell osztani a befolyást, és arra kell törekednie, hogy a soft power elvesztéséből valamennyit visszanyerjünk. Karl korábbi külügyminiszter, én korábban védelmi miniszter voltam, és én azt a tanulságot vontam le mindebből, hogy a felülvizsgálatok és a stratégiák akkor lehetnek gyakorlati hatással, ha nem csak koncepcionális abstrakt anyagok. Itt különösen gondolok a kiadások felülvizsgálatára. A stratégia abban segíthet, hogy nem csak egy konszenzus alakul ki a szakpolitikák tekintetében, hanem a kiadások tekintetében is konszenzusra juthatunk. Gyakran ellentmond egymásnak az a kimondott szó, a leírt szó, ahhoz képest, hogy mire fordítjuk a forrásokat. A stratégiának fel kell vázolnia az új hardware, az új eszközök kialakítását, illetve azt is, hogy a törekvéseinket és a prioritásainkat, gondolok itt konkrétan a kiadási prioritásokra hogyan hangoljuk össze. Észak-Afrika mindenféleképpen prioritást élvez, ami a szomszédság stabilizálására vonatkozik, és ennek tükröződnie kell a források megosztásában is. Ki kell mondanom sajnos, hogy esetleg más régiók rovására. Ez egy kemény valóság, amivel szembe kell néznünk, és emiatt egyes tagállamok úgy érzik, hogy bizonyos területeken nagyobb a történelmi felelősségük, mint másút. A Amennyiben azonban a kiadásokat nem illesztjük a hangoztatott politikánkhoz, akkor nem tudunk eredményre jutni. És remélhetőleg ezen a az ellenmondáson túl tudunk jutni, és a stratégiánk eredményes lesz. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig szeretném megadni a szót Missiroli úrnak. Talán ön is tehet néhány megjegyzést, de esetleg nem olyan hosszabb, mint a miniszter urak. Hát igen, én nem vagyok párhuzamba tehető a miniszter urakkal, de azért köszönöm elnök úr, hogy engem is meghívott, hogy beszéljek itt. Nekem egy kicsit korlátozottabb a feladatom ezzel a, cél, ezzel a területtel kapcsolatban. Én inkább arról nyújtanék egy rövid elemzést, hogy az Európai Unió a védelmi politikájával hogy birkózik meg. Hogyha megnézzük az elmúlt 20-25-30 évben az európai közös stratégiákat, akkor a legsikeresebb stratégia, amelyről nagyon sokat beszélünk, mint stratégia, de rendkívül sikeres volt, az a bővítés. Ez egy nagyon rövid cikkelyre épül a római szerződésben az egységes piacot, belső piacot egy zöld könyvvel indították el. Schengen rendkívül fontos esete ugyanennek földrajzi és geopolitikai szempontból is. Nagyon komoly hatása volt mindezeknek a külső fellépéseinkre és a külpolitikánkra, hogy vonzónak tegyük az Európai, vonzóvá tegyük az Európai Uniót azért, ami és nem csak azért, amit mond magáról. A külpolitika más eszközöket használt, mint amik szokásosak voltak. De érdekes az, hogy az egyetlen olyan terület, ahol szükség lenne stratégiára, újból és újból felmerült ez az igény, ez mindig a külpolitika volt. És ha őszinte lehetek, az Európai Unió eredményei elég vegyesek ezen a területen. Hadd kezdjen valamivel, amit gyakran elfelejtünk. Brock elnök úr nem, hiszen ő akkor a, vezette a tárgyalásokat. A 97-es szerződés egy új alapot teremtett a közös stratégiáknak. Ezeknek főleg földrajzi fókuszt kívánt teremteni, és alapot akart teremteni a közös fellépéseknek. De miután az Amsterdami szerződés 99 tavaszán életbe lépett három közös politikát a Mediterrán, Oroszország és Ukrajna esetében elfogadott, a Balkánra vonatkozó stratégiát későbbiekben ejtették. Nagyon fontos ennek a jelentősége, hogy közös stratégiák elfogadását előírta, lehetővé tette. Néhány éve ezek később Javier Szalna főképviselő nagyon kritikailag nyilatkozott ezekről. Azt mondta a tanulságokról szóló jelentésében, hogy bizonyos mértékig ezek igazából hozzáadott értéket nem teremtettek, mert már nagyon jól bejáratott külpolitikák voltak, közös politikák, a Oroszországgal és Ukrajnával már voltak megegyez, megállapodások, társulási szerződés a balti országokkal pedig amúgy is a eldöntött kérdés volt. Tehát nagyon kevés hatása volt a stratégia és a prioritások szempontjából ezeknek a dokumentumoknak. Tárgyaltak egy olyan eljárásról is, ami has, hasonlít arra, amit most igazából a karácsonyfa megközelítésnek nevezünk, aminek esetében nagyon nehéz prioritási sorrendet felállítani, hanem csak tesszük föl az újabb és újabb prioritásokat a karácsonyfára. De komoly közös stratégiai érdekeket kellett volna meghatározni, ami ez nem történt meg, nem mutatott rá dilemmákra sem ez a stratégia, és nem mutatott rá arra sem, hogy hol keletkezhetnek összeütközési pontok. Persze az volt a gondolat ezután, hogy máshogy kell lejárni. És a 2003-as stratégiai öm, biztonsági stratégia újdonság volt, egy új területre lépett, mert az Európai Unió addig még a fenyegetés felmérését nem végezte el semmilyen módon. Ráadásul komitológiai típusú eljárás volt, nagyon központosított, és nem a hat, hagyományos koreper típusú tárgyalásoknak képezte tárgyát. De még implicit vagy explicit különbségek is felmerültek a partnerekkel kapcsolatban. De számos tekintetben ez csak egy egyszeri eredmény volt kivételes körülmények és egyedi lehetőségek tették lehetővé. És Javier Solana vonakodott, hogy cselekvési tervet is kidolgozzon, amely ezt a biztonsági stratégiát cselekvésbe fordította volna. Amikor a biztonsági stratégiának 2007-2008-ban az első felülvizsgálata megtörtént, akkor az alapvető problémákat és a hibákat, amelyek az eljárásban megmutatkoztak, megtaláltunk. Végül a végrehajtásról szóló jelentés egy nagyon jó napra készít nagyon jól napra készítette az EU fenyegető veszélyeket, de ismét nem sikerült prioritási sorrendet felállítani, és ugyanazzal nehézséggel léptünk szembe, nagyon különböző álláspontok voltak, és ezeket kellett volna megpróbálni összehozni az asztal körül. Ez az eljárás az úgynevezett stratégiai partnerségeket is érintette. Az Európai Unió a globális partnerekkel kapcsolatban írt néhány ilyet, de ezek még mindig nagyon általánosak, ahelyett, hogy különböző, egy-két különböző prioritásra összpontosítanának. Aztán jött a Lisszaboni stratégia, amelyben a 26. Stratégi, cikk foglalkozik a közös stratégiákkal, és felkér arra, hogy a stratégiai érdekeket az Európai Unió szemszögéből azonosítani kell. Milyen következtetéseket lehet levonni? Hát persze végkövetkeztetéseket nagyon nehéz levonni, de szerintem jogos azt mondani, hogy eddig implicit és rugalmas stratégiák voltak a legsikeresebbek az Európai Unió történetében. Másodszorban a stratégiák megírása nagyon nehéz dolog, nehéz feladat, mert nem könnyű a különböző álláspontokat összeegyeztetni. Más egy oldalról lehet a status quo fenntartani, és a csoport gondolkodás ez esetben azonban kockázatokat jelent. De az is felmerülhet, hogy a státuszkót radikálisan megbocsá- megváltoztatják. Például a 2002-es Bush adminisztráció radikálisan változtatott a korábbi magatartáshoz képest, éppen azért, mert új kihívásoknak kellett megfelelni az, EU, az USA-nak. Az Európai Uniónak sokkal inkább konszenzusra kell építenie, és azért máshogy tud egy ilyet elérni. Azonban a stratégiai gondolkodás attól még nagyon fontos, és nagyon nagy szükség van rá. Különösen, hogyha rendszeres, a tendenciák és fejlemények rendszeres felülvizsgálatára alapít, alapozzuk ezt. Gyorsan változó környezetben élünk, még a szomszédaink is gyorsan változnak, és 2003-2008 óta óriási változások voltak, sokkal instabilabb a világ, sokkal nehezebb értelmezni a változásokat, és sokkal inkább hatnak ránk a szomszédaink szomszédai Afganisztántól Maliig. El kell gondolkozni azon, hogy miért konfrontálunk ezekkel a problémákkal, és mit kell és kell tennünk. Az Európai Unió azonban szembe kell, hogy nézzen a csökkenő pénzügyi lehetőségekkel, a pénzügyi válság miatt, az eurózóna válsága miatt, a költségvetési megszorítások miatt, amelyeket az Európai Unióban mindenhol végrehajtották. De ugyanakkor a politikai erőforrások is csökkennek, megosztottabbak vagyunk, mint néhány évvel ezelőtt, és egyre inkább a felszínen vannak ezek a különbségek. Úgyhogy egyre nehezebb egységesen fellépni. Ráadásul az EU-nak a külső kihívása is egyre, egyre nagyobbak, a globalizáltabb a világ, nehezebb helyzetben vannak a szomszédaink, és polarizáltabb a világ. Ezért egyre inkább szükség van a prioritásaink újraértékelésére, és az eszközeinknek és a céljainknak az összeegyeztetésére. Egy folyamatos párbeszédre van szükség a közös stratégiai érdekekről, és en, arról, hogy hogyan tudjuk ezeket leginkább elérni. És ezért egyetértek az előttem szólókkal, hogy a folyamat nagyon gyakran fontosabb, mint az eredmény és az intézményünk megpróbálja majd elősegíteni a folyamatot is, a négy agytrösz munkáját megpróbáljuk támogatni, és a párbeszédet is megpróbáljuk támogatni. Köszönöm, elnök úr! A lot of people asking for the floor. Nagyon sokan kértek szót. Klitsch úrnak adnám meg a szót először de nem tudom, hogy a lengyel szenátus vagy az Európai Parlament tagjaként szeretne felszólalni. Köszönöm, elnök úr. Nincsen semmi felkétségem, hogy a jelenlegi stratégiai kontextusban arra van szükség, hogy az EU kapacitásait fejlesszük a stratégiai építés terén és a politikában is a biztonságpolitika, a biztonság pedig kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, ugyanis az európai biztonságpolitika elfogadása óta jelentős változásokat tapasztaltunk meg a globális biztonsági kontextusban, hogy említsek három főbb tényezőt, amelyet Szikorszki és Karl Bild urak említettek, először is az új nemzetközi hatalmak fellépéséről kell beszélnünk, főleg Oroszország, Kína és India. Ezek a szereplők egyértelműen sokkal fontosabb szerepet óhajtanak játszani a nemzetközi kapcsolatok terén, mint korábban. A másodszor itt az a dinamikus helyzet, amely a déli szomszédságunkat, elsősorban Észak-Afrikát és közel-keletet illeti, ami azt jelenti, hogy az arab tavasz talán ennek a régiónak a stabilizálásához vezethet, és demokratizálásához vezethet, de sajnos ezzel kapcsolatban nem biztos, hogy igazunk volt, beindult a radikalizáció és az iszlamizáció sok helyen. De a keleti szomszédságunk sem olyan stabil, mint amilyennek azt véltük. Ez azt mutatja, hogy a demokrácia felé vezető út az előrelépések ellenére nem lesz rövid. Ami az Egyesült Államok biztonságpolitikáját illeti, ők ugye Európa helyett most már Ázsiára és a csendes óceáni partvidékre terették át inkább a figyelmük fókuszpontját. Ezzel együtt feltétlenül szükség van Európában az európai biztonsági politika felülvizsgálására 2003 óta elég idő eltelt ehhez. A közös biztonságpolitikát nem is említve. Ugye Európának először is nem, nem biztonsági fogyasztónak kell lennie, hanem biztonsági társszolgáltatónak. Tehát nem mástól kell várnunk a biztonságunkat, hanem hozzá kell járnunk a biztonság megteremtéséhez. Másrészt tovább kell támogatnunk a demokratikus átalakítás, átalakulás folyamatát és a demokratizálódást a nyugati, nyugati, Balkán nyugati részén, és ideértve az ő integrációjukat a nyugati nemzetközi struktúrákhoz is biztonságpolitikai megközelítésből. Harmadrészt be kell vonnunk Afrikát fejlesztési támogatással, ágazati támogatásokkal, a eh, jogállamiság támogatásával, az emberi jogok támogatásával és a helyes kormányzás gyakorlatának támogatásával. Végül kötelességünk, hogy megfelelő biztonsági kapcsolatokat, eh, partneri kapcsolatokat hozzunk létre kelet-európai eh, és dél-kaukázusi országokkal. Nagyon óvatosnak kell lennünk, figyelnünk kell, hogy mi folyik az olyan országokban, mint Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország. Köszönöm. Anka. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak. Nagyszerű kezdő beszédeket tartottak, és egyúttal köszönet a munkáért, amelyet elvégeztek ennek a stratég, európai globális stratégiának az elfogadás érdekében. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy világosan és alaposan átgondolva közelítsük meg a valóságot, ahogy Szikorszki miniszter úr ezt említette, úgy gondolom, hogy lényegében a legmélyebb válságát éljük az európai projektnek mindeddig hiszen azok a jóslatok, amelyet a szakemberek eh, eh, eh, annak idején megfogalmaztak, azok nem valósultak meg, a, nem robbant föl, nem ment tönkre az euró, nem bukott be az euró, Írország teljesen normálisan tudja vezetni a soros elnökséget, és így tovább. És ahogy Szikaszkör is mondta, gyakorlatilag a stabilitás, a prosperitás, a béke időszakát éljük még mindig, még hozzá a leghosszabb ilyen időszakot a világtörténelem során 500 millió emberről beszélünk, amelyekből 300 millió ugyanazt a pénzt használja. Mi vagyunk az első, elsődleges szolgáltató világszinten szerzett szolgáltatások és termékek terén sok szempontból. Az elemzők nagy része azt mondja, hogy ugye elmozdulnak a nemzetközi kereskedelem súlypontjai az európai, az, az Egyesült Államok szerepe csökken, hanyatlóban van, Európa pedig el fog tűnni, mert Japán fogja helyettesíteni bruttó nemzeti össztermékben az Egyesült Államokat. Nos, ahogy Bild úr mondta, ő említette a különböző agytröztök erőfeszítéseit, az Elkano intézmény számos módon méri a globális befolyás eh, tényezőit, és eh, Franciaország, Németország, az Egyesült eh, Királyság és Kína, Japán és Oroszország szerepe igen hangsúlyos. Nagyon sokat beszélünk ugye a BRIC államokról, de mondjuk például Ausztria kétszányi bevándorlót fogad, mint Brazília, miközben a, nagyon érdekes mutatókat használnak, például, hogy a különböző nemzetközi sportrendezményeken ki mennyi érmet szerez. Hogyha ezeket az adatokat extrapolálnánk a nagyobb országokra is, akkor azt, látjuk, hogy az, azt látnánk, hogy az Európai Unió egyáltalán nem vesztette el a jelentőségét, de kétségtelen, hogy vannak problémáink. Ezért biztosítanunk kell azt, hogy megfelelően ütőképesek legyünk nemzetközi szinten, épp úgy, mint itthon a valós súlyunknak megfelelő hatással bírunk. Ugye most már látjuk, hogy milyen nehézségekkel küzdünk. A, nyilván a költségvetési problémáink miatt nem tudunk akkorát ütni, mint az Egyesült Államok mondjuk biztonságpolitikai terén. Mégis van 1,8 millió katonánk nemzetközi szolgálata teljesít, ami több, mint, mint az USA tud felmutatni. Mali, Líbia és egyéb országok példája mutatja ezt. Nos, a két miniszter igen fontos szerepet játszik ebben a pillanatban, hiszen most értékeljük át a külszolgálatok szerepét, a parlament Brock és Valtieri kollégák javaslatára áttekinti ezeket az ügyeket. Kérdés, hogy mik lehetnek azok a módosítások, amelyeket meg kell tennünk annak érdekében, hogy az Európai Unió ne alakuljon át egyfajta nemzetközi vörös kereszté, amely E, e, egyszerűen csak alárja azokat a csekkeket, amelyek a világ legvéresebb e, eseményei kapcsán aláírandóak. Arra gondolok, hogy ugye a biztonsági politikánkkal kapcsolatban problémáink vannak. Mire van szükségünk tehát, milyen politikai akaratra, hogyan tudunk kilépni ezekből a problémákból? És nyilván hogy a külpolitikai terület az, amelynek a költségvetése 3%-a nőtt az összes többi területhez képest. Mégis világosan kell látnunk, hogy milyen problémáink, milyen nehézségeink vannak. Az UNESCO-t említhetném, említhetném azokat a konfliktusokat, amelyek más szintereken keletkeztek. Hogy tudjuk ezeket valójában, ezeket a mechanizmusokat hatékonyabbá tenni? E, ha már a Lisszaboni szerződés e, rendelkezésünkre bocsátotta ezeket, e, hogy tudjuk a gazdasági, politikai helyünknek, súlyunknak megfelelő módon érvényesíteni a szándékainkat. Fontos, hogy legyen tapasztalatuk, fontos, hogy legyen képességük és legyen akaratuk előre haladni ezen az úton mindazoknak, akik a politikai életünket irányítják. Gates úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az előadóknak a nagyon érdekes hozzászólásukat. Szikorszki úr említette Európa helyzetét, utalt világkereskedelmi statisztikákra, de én szeretném megnézni a nato belüli védelmi kiadásokat. Az elmúlt években az Egyesült Államok 50%-át adta a NATO védelmi kiadásainak, ma ez 65%. És nekünk, európaiaknak komolyabbnak kéne lennünk. Itt most csak a soft power-t helyezzük előtérbe, tehát a úgynevezett puha szerepünket, vagy pedig figyelembe vesszük, hogy az USA egyre inkább a csendes-óceáni térségre irányítja a figyelmét, vagy pedig a saját belső helyzete miatt esetleg csökkenti a védelmi kiadásait, vagy pedig azt mondjuk, hogy mi európaiak így el vagyunk, folytatjuk a dolgokat, ahogy eddig, vagy pedig belátjuk azt, hogy nem csak soft powerre, hanem hard powerre is szükségünk van. És erre szükség lehet akár Libiáról beszélünk, a politikai megosztottságokról, vagy pedig arról, hogy biztosítani kell a stabilitás fenntartását, esetleg Bosznia-Hercegovinában is, ami szóba jöhet nem csak Bosznia-Hercegovina, hanem egész Nyugat-Balkán esetében a csatlakozás kapcsán. Ha a keleti szomszédságról beszélünk, ott is vannak olyan országok, ahol egymás között eléggé vitás a kapcsolatrendszer. Tehát ilyen esetben stabilitási tényezőként léphetünk-e fel, készek vagyunk-e eszközöket rendelni ehhez, készek vagyunk arra, hogy áldozatokat hozunk esetleg egy ilyen stabilitás megteremtése érdekében. Itt utalást hallottunk Észak-Afrikára, az arab tavaszra vagy arab télre, ahogy nevezzük. Egy kicsikét szerintem túl optimisták vagyunk esetenként. Több évtizedbe, évszázadba tellett, mire Európa eljutott a mostani helyzetbe. Miért várjuk el, hogy olyan országok, ahol ismeretlen volt korábban a demokrácia, rövid időn belül bejárják azt az óriási átalakulást, mint amit Kelet-Európában, Közép-Európában tapasztaltunk az elmúlt húsz évben. Miért várjuk, hogy Egyiptom vagy más észak-afrikai ország ilyen rövid idő alatt, mint például Lengyelországban, ahol egyértelmű orientáció és cél volt a nyugathoz való csatlakozás, hogy ugyanilyen rövid idő alatt ők is elérjék ezt az eredményt. Teljesen más problémákról beszélünk. Azt kell megvizsgálni, hogy konkrétan mit tehetünk, és ezzel elérkeznék az utolsó megjegyzésemhez, az EU-NATO együttműködés. Még mindig komoly problémákba ütközünk a török-ciprusi konfliktus kapcsán, és ezeket is meg kell oldani, mielőtt a közös biztonsági és védelmi politikáról beszélünk. Thank you. Mr. Mr. Bill. Köszönöm. Bill úr, az komoly hiba, hogyha az ENSZ-t hibáztatjuk mindenért. De mi tudunk-e biztonságot nyújtani, biztonságot biztosítani az egész világon, és a válságokat kezelni, hogyha nem tesszük fel a biztonsági tanács legitimitásának az alapkérdését, és a biztonsági tanács reformjának a fontos kérdését, és akkor kell, hogy legyen az EU-nak állandó ülé, helye a biztonsági tanácsban. Svédország miért ellenezte a, azt, hogy a szíriai háborús bűnöket a Nemzetközi Büntetőbíróság elutalják? A Lisszaboni szerződés megadja ezekre az alapot. A főképviselő, a bizottság alelnöke is, neki kell tudnia biztosítani azt, hogy a különböző energiak, fejlesztés, stb. ügyi biztosok együtt dolgozzanak a külpolitikán. Észak-Afrikában nem csak az érdekeinkről van szó, hanem a mi saját biztonságunkról. Ennek következtében nem felháborító-e az, vagy a minisztereink nem tudnak megállapodni még abban sem, hogy hogyan finanszírozzuk közösen a közös külés és fő biztonságpolitikai fellépést mondjuk Máliban vagy a Szájhálóvezetben. Azok, akik mondjuk nem akarnak vagy nem tudnak fizetni, azok hogyan akarnak részt venni egy ilyen misszióban? Nem felháborító-e az a költségvetés, amit minden ambíció nélkül jóvá hagyott az Európai Tanács? a külső fellépésekre. Pont rossz jelet ad nem csak az európaiaknak, az európai polgároknak, hanem az egész világnak. Viszi Róli úr. Nem csak arról van szó, hogy a stratégiai érdekeknek az azonosítása fontos, és akkor a stratégiáink azok vannak, egy csomó, de politikai vezérre is van szükség. Ha az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy az európaiak érdekében dolgozzon, ne csak valamilyen kormányok parancsait teljesítsék, hanem kell, hogy legyen közös folyamat, aminek ők állnak az élére. Nem kéne rendet rakni otthon, mielőtt az egész világot meg akarjuk váltani? És most Szebecsul kap szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tetszik nekem az a metafora, amit Szikorszki úr a hardware és a szoftverről használt a beszédében. De ha azon gondolkozunk, hogy a szoftver mennyire hatékony, akkor el kell gondolkozni a hardware fejlesztésen is. Mi fog történni a hardware idővel? Kérem, hadd idézzek a civilizáció haláláról szóló könyvből. Az évszázad végére az a feltételezése, hogy a termékenység marad, a gazdaságilag aktív népessége a 15-59-es életkor Európában két ötödre fog csökkenni, és Kelet-Európában és Kelet-Ázsiában körülbelül két harmaddal fog csökkenni. A munkaképes lakosság az USA-ban egynegyeddel fog csökkenni. A legkevésbé termékeny európai országok, a, amik egyébként a legiparosodottabbak, azt fogják tapasztalni, hogy népességük 60 40-60 kal csökken a jelenlegi században. Ez a jelen időnk nem túl hangoztatott története. Az iparosodott világot fel fenyegeti az, hogy ezek a változások a politikai stabilitást és a világgazdaságot is érinteni fogják. Kelet-Európa és különösen Oroszország már is demográfiai halálspirálba került. Hölgyeim és uraim, amikor a jövőbeli stratégiákról beszélünk, és éppen ezért említettem a demográfiát is, mert muszáj a demográfiát is figyelembe venni, különben óriási csalódás vár ránk, hogy a szoftverünk nem fog működni, mert nem lesz hardverünk. És van még egy megjegyzésem. Nincs számomra értelme Európáról szuperhatalomként gondolkozni, amely amikor a GDP 1%-át teszi ki a legtöbb országban a katonai célokra való költés. Éppen ezért hoztuk létre az úgynevezett soft power kifejezést, hogy lelep, leplezzük azt a tényt, hogy Európa katonai szempontból gyenge. Nincs olyan, hogy soft power, hogy puha erő. Ha Európa nem rendelkezik képességgel, hogy a hatalmát megmutassa a határain kívül is, akkor nem lesz semmilyen hatalom. Köszönöm. Euh, Köszönöm, elnök úr. Osztom természetesen azokat az ambíciókat, amelyek elhangzottak, de nem akarom csökkenteni a vitát arra, hogy csak nagyon prózai kérdésekről beszélünk. Az a benyomásom, hogy egyébként Anna Gomez is rámutatott, hogy már is nagyon sok dolog megvan a szerződésekben, különösen a Lisszaboni szerződésben a megállapodásokban, amelyeket a tanács kötött, például a headlight célkitűzések, nagyon ambiciózus célkitűzések, amelyeket soha nem tartottunk tiszteletben, a Patel csoport, amelyeket soha nem követtünk nyomon. Vannak intézményeink, mechanizmusaink, jogi alapunk, ez már mind megvan. Ami hiányzik, az a politikai akarat, amely koherens, konzisztens egyetértő, és amely mindezt működtetni tudná. És talán ez anekdotának vagy viccesnek tűnik önöknek, de engem mindig meglep, amikor azt látom, hogy fél évente van egy informális védelmi ülés, és a minisztereknek kevesebb, mint egy harmada megy el. Vannak rendkívüli ülések, például Maliról, ahol mondjuk az egyik Európai Uniós tagállam háborúban áll, az összes Európai Uniós tagállam szolidaritását fejezi ki, és azt mondja, hogy ez egész Európát érinti, de a minisztereknek csak kevesebb, mint a fele jön el. Nagyon kompetens emberek azok, akik eljönnek, persze, de amikor a politikai akaratról beszélünk, akkor ezt a helyzetet is végig kell gondolnunk. És tudom, hogy mindenkinek nagyon sűrű a napi rendje, sűrű a programja, de az állampolgárok felé is kötelezettségeink vannak örülök, hogy nem látják, hogy mennyien hiányoznak ezekről az ülésekről. És akkor, amikor nem csak vitáznak, de döntenek, nagy döntéseket hoznak, ami külpolitikánk és biztonságunk szempontjából, a jövőnk szempontjából, nem akarok most senkit megbélyegezni, de nem folytathatjuk. Így nem tehetünk úgy, mint a kül- és biztonságpolitikánkat hat hónaponta újra fel kéne találni, mindig nagyon szép vitákat folytatunk. Nem, már megvannak az eszközeink, most már a politikai akaratra van szükség, hogy ezek működjenek. A fel, főképviselőnek is megvannak a ö, felelősségét, de a tagállamok minisztereinek ugyanígy. Uh, first of all, I agree with... Először is egyetértek a szenátor úr megszólalásával, és nagy örömmel hallgattam Szalafranka úr statisztikáját is. Több képviselő felvetette a védelmi képességek kérdését különösen az Egyesült Államokkal összehasonlításban. Tulajdonképpen az Egyesült Államok kiadásaihoz képest kb. egy harmadát költjük annak védelemre, és azt hiszem, hogy nagyon jó lenne a teljesítményünk akkor, hogyha az amerikai képességek egyharmadát megszereznék ugyanezért a pénzért cserébe. De ha megnézzük, hogy ennek a kiadásnak mi az eredménye, akkor sokkal rosszabb az eredmény. Valaki említette, hogy 1,8 millió katonánk van eh, európai katonánk, nekik azonban csak 5-6 százaléka bevethető valójában. Képzeljük csak el azt, hogy az Egyesült Államoknak 50 törzse lenne, 50 légtere, 50 légiereje, 50 szárazföldi hadserege, 50 haditengerészete akkor tartanának ott, ahol mi tartunk a 27 tagállammal most. Tehát én azt javasolnám, hogy hogy új programok indításakor, például ugye a pilóta nélküli repülőgépek kapcsán, lehet, hogy túl sok cég gyártja ugyan, nagyjából ugyanazt a dolgot, például a személyszállító páncélzott harcjárművek esetén. Lehet, hogy jobb lenne egy közbeszerzést tartani, egy sokkal jobb üzleteket kötni az európai adófizetők kedvéért, és ez jobbat, jobb eredményeket hozna mindannyiunknak kollektív módon. Ehhez azonban politikai akaratra van szükség, és ez a politikai akarat nem áll mindig rendelkezésre. Gyakran, amikor a döntéshozatára kerül sor, akkor a nemzeti érdekek érvényesülnek a közösségi érdekekkel szemben. Látjuk ezt olyan ügyekben is, mint a nemzetközi testületekben való képviseletünk. Gomes asszony említette a biztonsági tanács reformját, és azt hiszem, hogy Eh, ön itt láthatta ennek a problémának az illusztrációját. Lengyelország támogatja a néhány évvel ezelőtti német pozíciót, nevezetesen, hogy legyen egy eh, állandó EU eh, mandátum az ENSZ biztonsági tanácsában. De azt hiszem, hogy Elmárnak ez, ebben egészen más az álláspontja. Ez jó illusztrálja magát a problémát. az ENSZ rendszerének több olyan része van, és az egész nemzetközi rendszernek több olyan része van, ahol több hatalmunk lenne, hogyha közösen képviseltetné magunkat. Tegyék fel, uraim és ügyeim, a kérdéseket önmaguknak. Erősebbek leszünk, vagy gyengébbek leszünk attól, hogy a WTO-nál kizárólag az Európai Bizottság képvisel bennünket. Én azt mondanám, hogy mindannyian együtt erősebbek vagyunk, E, attól, hogy a bizottság képvisel bennünket, és nem, és e, nem a bizottság és a tagállamok külön. És ez minden más szervezetre is igaz. Ebben a válságos időben azt hiszem, hogy nagyon sok milliárdot meg tudunk spórolni azzal, hogy ha az ENSZ rendszerének bizonyos részeiből kivonjuk magunkat tagállamként, és sokkal nagyobb hatásunk lenne. E, ez elméletileg egy magától értetődő dolog, de ugyanakkor ez lenne a tesztje annak, hogy tényleg halandóak vagyunk-e együtt lépni, vagy csak beszélni akarunk róla. És ha ezt a próbát nem, ezt az akadályt nem vesszük, akkor hát az én optimizmusomra ne, számos, ne számítsanak. Egyetértek Gépsz úrral, hogy a Balkánon nem végeztük el a dolgunkat, hogy lehet, hogy be kell avatkoznunk Észak-Afrikában, a Kaukázusban esetleg, a közel-keleten esetleg, és attól tartok, hogy a védelmi témában lehet, hogy ugyanazt követjük el, mint amit rettenetes következményekkel a pénzügyi területen is megtettünk. Mindannyian tudtuk nagyjából egészéből, hogy a növekedési stabilitási paktum megszegése az kockázatos, 60-szor megszegtük. És amikor beütött a válság, akkor intézményesen nem voltunk felkészülve, hiszen nem volt mentőmechanizmusunk, nem volt ellenőrző mechanizmusunk, és tudjuk pontosan, hogy mi az eredmény egy óriási válság. Ami a védelmet illeti, a válság ugyanolyan hirtelen beüthet, mint a pénzügyi területen, és akkor az még komolyabb következményekkel fog járni, és arra is felkészületlenek vagyunk. Mert egyszerűen csak rábízok ezt a következő generációra, miközben ki van plakátóva mindenütt az összes lehetséges figyelmeztető jel, de nem vontuk le a következményeket, nem vontuk le a tanulságokat abból az impotenciából, amelyet a Balkánon tanúsítottunk a 90-es években. Egyetértek azzal, amilyen módon ön frusztrációjának adott hangot az együttműködés tekintetében az embereink azért halnak meg, mert két olyan szervezet, amelyeknek nagyjából ugyanaz a tagsága, a NATO és az EU, nem tudnak együttműködni. Néhány évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy hozunk létre öt ideiglenes EU újjáépítési csoportot Afganisztán 5 tartományában, akkor a déli, déli afgán területen elég nagy problémák voltak. Ezzel meg tudtuk volna változtatni a konfliktusnak a jellegét. Azonban ez nem valósulhatott meg, mert ezeket az EU álláspontokat a NATO-nak kellett volna e, védenie, ami lehetetlen Ciprus miatt. E, Cipruson választások vannak, szurkoljunk, hogy e, az új ciprusi elnökség segíteni fog nekünk majd a megoldás megtalálásában, és akkor ezt a hézagot be tudjuk tölteni, mert ez az állapot teljes mértékben elfogadhatatlan. Gomez, Ending for Mali. I wonder what you mean. Gomes asszony azt mondta, hogy nem tudunk megállapodni ügyekben. Malival, Malival kapcsolatban például jó lehet, ha jól emlékszem, 50 milliót szántunk erre, és még 200 milliót demokratikus gazdasági támogatásokra, de gondolom Gomes asszony az EU hadműveleteknek a támogatására gondol, finanszírozására. Nos, úgy gondolom, hogy egyre többet kellene erre szánnunk, és nem kevesebbet, mint eddig. Nyilvánvaló, hogy a nato arra találták ki, hogy egy akkor folyó drága háborúban vegyen részt. Ma azonban a NATO olyan háborúkat vív, amelyeket ő maga választ meg, milyen háborúba akar belépni, és milyenben nem, és itt számít a költség. Ugye akik nem vesznek ebben részt, azok megtakarítanak, akik részt vesznek, azok, azoknak költségét támadnak, miközben az eredményeket mindenki egyformán élvezi. Itt máshogy kellene eljárni. Ami a népesség csökkenésével kapcsolatos megjegyzéseket illeti Sebei úr részéről. Nos, különösen aggasztó, hogy nagyon kevés eszközünk van ennek a befolyásolására, hiszen azok, akikről ön beszél, azok már megszülettek. És ugye bizonyos generációk már nem szülőképesek, a bevándorlás ugyancsak nem biztos, hogy megoldás, és van hosszú távú költsége, mert ráadásul politikailag nehezen kezelhető. De úgy gondolom, hogy ezt a kihívást egyébként mind a ketten eh, említettük, és ez éppenséggel egy jelentős érv amellett, hogy fogjunk össze. De egyetértek, hogy az alapszerződésekben eh, vannak eszközeink arra, hogy sokkal többet tegyünk, mint eddig tettünk. Az igazi kihívás az lesz, hogy a legnagyobb tagállamok ezeket az eszközöket fel akarják-e használni arra, hogy végrehajtsák azt, amit a szerződések előrevetítettek, elképzeltek a jövőre. Gomes asszony, amikor a politikai vezetésről beszélünk, akkor nyilván eh, ott nem mi nekünk kell beszélnünk, hiszen a politikai eh, akaratról az európai parlamenti képviselőknek és a politikusoknak kell beszélnie. Hogyha visszatekintünk a múltba, az elmúlt négy évben, akkor nagyon kicsi ö, ö, igényt mutattak a polgáraink ö, az irányba, hogy valamit tennünk kellene a külpolitikában. Korábbi évtizedekben ez gyakran ö, hallható volt, mostanában nem, és valószínűleg választott politikusok ezt figyelembe kell venni. Ráadásul az Európai Tanácstól ugyancsak elvártuk azt, hogy eh, döntsön a stratégiai elképzeléseinkről, céljainkről, és ha megnézzük az elmúlt 15-20 eh, eh, Európai Tanácsi külügyi tehát európai üléseket, az kül, külpolitika alig, alig kapott szerepet. Ez hiszen más témák forogtak ez év vége felé majd lesz egy ilyen ülés persze. De lehet, hogy az egyik eh, előre nem kiszámolt következmény az lesz, hogy a eh, külügyminisztereket már meg sem hívják, tehát a eh, külügyminiszter, külügyi perspektíva már meg sem jelenik a legmagasabb szintű tárgyalásokban. Nos, az európai védelmi csúcssal kapcsolatos várakozások ezzel együtt fontosak. Először is el kell döntenünk, hogy mit szeretnénk tenni, mint Európai Unió ezen a téren. El kell döntenünk, hogy szeretnénk -e Európai Unióként partnerekkel, NATO-val, az amerikaiakkal, vagy Mali, Mali esetében az Afrikai Unióval, mint természetes partnerrel együttműködni, de soha nem vizsgálnám eh, a védelmi eh, kérdéseket eh, elszigetelten. Vannak ugyanis más eszközeink is, Szikorszki úr ezeket említette, a hozzáadott értékünk az éppen itt van, itt rejlik. A készültség, itt a kulcs szó, fel kell készülnünk, és ez az, ahol a politikai akarat ugyancsak fontos, és itt lehetőképpen stuszkulcsként használni a különböző alapszerződésekben szereplő erre vonatkozó cikkeket. Köszönöm szépen. El már kifelejtett engem, szokás szerint. Igyekszem nem túl hosszan szólni, hiszen nagyrészt mindennel egyetértek, ami elhangzott. Itt eh, néhány dolog, dolgon azon eh, érdemes elgondolkodni. Ami a kapacitás kérdését illeti, itt eh, igazuk van, de azt figyelembe kell venni, hogy Európában most egy komoly átalakulás szemtanúi vagyunk, ami a soft és a hard power között van. Korábban óriási területi védelmi struktúrák léteztek, ma ennél korszerűbb, bevethetőbb struktúrákról beszélünk. Az 50-es években, nem tudom, vagy nagyon régen, az Egyesült Államoknak is nagy területi struktúrái voltak, a franciák is 10-15 évvel ezelőtt vonultak ki, és az egész struktúra bedőlt, amire nem voltak felkészülve. Svédországban is hasonló kötelező volt a sorkatonaság, rengeteg csapatunk volt, tehát ugyan a számok csökkennek, a csapat egység számok, viszont a, az expedíciós képesség javul. Tehát ma készebb és bevethetőbb az európai erő a korábbiakhoz képest. Tehát ez az átalakulás zajlik. Az Egyesült Államok ezt nem tapasztalta meg, ugyanis amióta Mexikót megverték Texas kapcsán, azóta gyakorlatilag a területükön harc nem zajlott de hát Európában ennek az átalakulásnak mindenféleképpen szemtanúi vagyunk. Kétségtelen, hogy bizonyos helyeken hard power tehát a kemény erőre is szükség van, Líbia elhangzott példaként. Engem sokkal inkább foglalkoztat a diplomácia hiányossága, mint a védelmi hiányosság. Nézzük meg például Líbiát. itt kinetikai erővel meg tudunk dönteni bizonyos hatalmakat. Itt az Egyesült Államokkal közösen is, de nem kell feltétlenül megduplázni az erőnket. Az viszont sokkal nehezebb, hogy rendszereket kiépítsünk, vagy újjáépítsünk. Gyakorlatilag Bengáziból mindenkit ki kellett menekíteni a határok gyakorlatilag megszűntek, a fegyverek mindenhol felbukkannak, Málitól akár meddig, és felállíthatunk határellenőrzést és egyéb dolgokat. A kérdés az, hogy megvan-e a diplomáciai és a fejlesztési eszköz ahhoz, hogy ezeket az államokat, konkrétan mondjuk Líbiát egy stabil, demokratikus állammá építsük ki. Mennyire voltunk sikeresek Afganisztánban, például az elmúlt években, a stabilitás megteremtésében, vagy Ciprusra is utalhatnék. Ezek mind diplomáciai hiányosságok. Tegnap előtt egy kulturális kirándulást tettünk a Nyeperen túli területeken. Tudják egyáltalán, hogy hol van? Ez egy szovjet enklávé Európán belül. Gyakorlatilag elhagyjuk a kalapács és sarló világát, és egy teljesen új világba lépünk. Tehát sokkal erőteljesebb diplomáciai eszközökre lenne szükségünk a konfliktusok kezelésére. Hosszú ideig foglalkoztunk a Balkánnal, de a kihívások változatlanul megvannak. 70 ezren estek áldozatul Szíriában. Ez a konfliktus is változatlanul fennáll és Beiruttól Basranát, behrainig a dzsihadisták Európa határain. Kérdés az, hogy milyen erőkkel, eszközökkel rendelkezünk ennek megakadályozására, szankciók, a nemzetközi büntető bíróság, ezek önmagában működnek, de a kérdés az, hogy diplomáciailag hogyan működünk. A biztonsági tanácsot kellene bevonni az ilyen konfliktusok megoldására, és akkor lehetne esetleg megteremteni a stabilitást, ami még így is rendkívül nehéz lenne. Szikorszki úr is elmondta, hogy 18 évvel a boszniai háború után, amikor a hangsúly azon volt, hogy leállítsuk a gyilkolást, leállítsuk a háborát, hol van a stabilitás? Ha mindent egyszerre akarunk megtenni, akkor előbb-utóbb kudarcot vallunk. És szerintem ezek a legfontosabb kihívás, vagy legalábbis néhánya a legfontosabb kihívásnak a védelem és biztonság területén. Milyen eszközökkel rendelkezünk? A stabilitás, a jogállamiság, a stabil állam megteremtéséhez. Amikor a társadalmak szétzilálásáról beszélünk. Itt nem csak arról van szó, hogy hányan esnek áldozatul, hanem a társadalom szövete esik szét. Amikor vallás vallással szemben, nemzetiség nemzetiséggel szemben száll harcba, ezt rendbe tenni és stabilizálni rendkívül hosszú időbe telik. Európai államok diplomatáként gyakorlatilag a világ minden sarkában jelen vagyunk, négyezer diplomatánk állomásozik a legkülönbözőbb helyeken. Ha a, azt nézzük, hogy a diplomatáink, egy, egyik tagállam diplomatája hány órát tölt egy másik tagállam fogadásán, akkor megdöbbentő adatokat kapnánk, és általában igaz, hogy a diplomáciai erők és lehetőségeink komoly párhuzamosságokat mutatnak. Egyenként túl kicsik vagyunk, hogy elvégezzük az előttünk lévő feladatokat. új eszközöket is alkalmazunk. Említettük például az Európai Békeintézetet, a konfliktuskezelésre, a preventív eszközök, a diplomáciai eszközök, ezek mind nagyon fontosak, és én természetesen nem ellenzek semmit, ami a védelmi kapacitásainkat erősítené a hard Powert, de én legalább ennyire hiszek a diplomáciában, a stabilizációs eszközökben és a szomszédainkban uralkodó zűrzavar kezelésében. És beszélhetünk itt akár Balkánról, Ciprusról, Afganisztánról, Líbiáról, vagy Szíriáról, Maliról. És ne feledkezzünk meg arról, hogy esetleg másút is felmerülhet a tényleges fenyegetettség, mégpedig a virtuális térben? Köszönöm szépen. Pol, Polesz úr, köszönöm szépen. Nagyon szépen megköszönöm mindkét miniszter úrnak, hogy nagyon alaposan bevezették a mai vitát, és szeretnék csatlakozni ahhoz, amiről mindannyian meg vagyunk győződve nevezetesen, hogy Európai Unió egy béke vívmány, és ez teremtette meg a jólétünk alapját. Ugyanakkor viszont a globalizációs kihívásokra, a multipoláris világ kihívására is választ kell adnunk, amikor 1,3 milliárd kínai, 1,2 milliárd indiai él, és az Egyesült Államok is komoly erőt képvisel. Nekünk e- az Európai Uniónak kifelé kell kereskednünk, és a nemzeti és a közösségi érdekeket kell képviselnünk. Ehhez pedig egy közös megközelítést kell alkalmaznunk, a nemzeti a tagállamok kormány és államfőinek, a különböző politikai intézményeknek közös álláspontra kell jutniuk, ugyanakkor viszont reaktívabb külpolitikára van szükségünk. Ha megnézzük, hogy mit akarunk elérni globálisan, milyen hosszú távú céljaink vannak, ehhez mindenféleképpen stratégiára van szükség, és a stratégiához kell igazítani a képességeinket, lehetőségeinket. Itt Bildt említette, hogy 40 ezer diplomatánk működik világszerte, de legalább ennyire fontos a hálózatépítés nagyon fontos, az európai globális stratégia ennek anyaga már elkészült, ugyanakkor viszont az európai biztonsági stratégiát is át kell dolgoznunk, ugyanis a világban számos dolog megváltozott. Nagyon egyetértek Carl Bildt úrral abban, amit most a második hozzászólásában említett, nevezetesen, hogy az európai külpolitika sokkal több, mint a katonai bevetések politikája. A katonai eszközök bevetése az ultima ráció, de ez is részét képezi a külpolitikának. Tehát ebben a kérdésben is meg kellene alaposan vizsgálni, hogy ennek tükrében hogyan alakítjuk a közös külpolitikát, amin belül a szuverenitás egy alapvetően fontos szempont. Itt elhangzott az európai katonai erők összevonása vagy, vagy poolingja. A kérdés az, hogy hogyan tudunk erre támaszkodni, hogyha közösen kell fellépnünk, és hogyan lehet a munkamegosztást biztosítani ezekben a kérdésekben. És nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy nem valhat-e kudarcot az ilyen közös bevetés. Tegnap Berlinben volt egy meghallgatás ahol is a parlamenti ellenőrzés szerepéről is szó volt az ilyen külföldi csapat jelenlétek esetében. De mi a helyzet az Európai Parlamenttel? A különböző beveté- kisebb bevetésekkel? amelyek kisebb erővel történnek világszerte. Mali is rámutatott arra, hogy a gyors bevethetőség mennyire fontos. A képzési, felkészítési missziók szerepe is nagyon fontos, annak érdekében, hogy a politikai helyzetet, az igényeket előzetesen fel tudjuk mérni, Ami pedig az átdolgozást illeti, az európai biztonsági stratégia átdolgozását, itt meg kellene vizsgálni, hogy a NATO hogyan végezte el ezt az átdolgozást a közelmúltban. Egy szakértői csoport jött létre, és a diplomácia, illetve a szakértők közötti hiátust igyekeztek áthidalni. És erre itt is fontos lenne, hogy a kulturális gondolkodás módunkat egymáshoz tudjuk közelíteni ehhez mindenféleképpen nem csak egy papír formában történő stratégia kialakítására van szükség, hanem egy folyamatos, állandó folyamatra. Végezetül pedig egyes súlyosabb kérdésekben szerintem az európai közös kül- és biztonságpolitika jól működött. Például Irán esetében a nukleáris dosszié tárgyalásánál képviseltettük magunkat, valamint a szankciók kapcsán meglehetősen erőteljes pozíciónk volt, aminek hát megfelelő hatása volt. Kifogyunk egyre az időből, rengeteg jelentkeztek még, esetleg két percre próbálják rövidíteni a hozzászólásokat, hogy mindenki lehetőséget kapjon. Weigel úr kért szót. Köszönöm elnök úr, ebben a két percben szeretnék egyrésztről hozzászólni ahhoz, amit K. úr mondott a kétségbeeséséről, amivel a helyzetről beszélt, és a komoly problémákról, melyekkel szembenézünk. Megfelelő és helyes az, hogy említette Szíriát. Néhányszor már ugyanezt a kérdést feltettem. Mennyit viselhetünk még el, milyen árat tudunk elfogadni még mindig egy állam lebontásáért, szét, elpusztításáért, egy olyan rezsim ellen, amit nem szeretünk, amit szeretnénk megváltoztatni. Szerintem el kell kerülni, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, ahol túl magas a megfizetendő ár, és Szíriában már nagyon is a határán járunk ennek a helyzetnek. Persze, hogyha elkezdünk a szíriai helyzet által megnyitott problémákról beszélni, a kurd problémáról, arról, hogy ki fogja majd kormányozni Szíriát, amikor a polgárháborúnak vége, stb., az európai politikának itt van helye, az európai diplomáciának és tapasztalatnak itt van helye. Tragikus tapasztalatokat gyűjtöttünk Európában. Ezek alapján tanulnunk kéne meg felépíteni diplomáciánkat és a soft power-t. Nem leszünk katonai szempontból szuperhatalom, de a politikai megoldások megtalálásában lehet részünk, és az egyik eszköz a nemzetközi jog. Ezt se felejtsük el. Köszönöm. Brobeli úr következik. Köszönöm szépen! Tisztelt miniszterek, kedves kollégák! Az európai globális stratégia kialakítása jelenlegi nemzetközi környezetben egyre sürgetőbb. Látjuk, hogy mi történik a Szahelövezetben, Észak-Afrikában és közel-keleten. Megfelelően napirendre vagy napra készé kell tenni a külső stratégiáinkat, külpolitikai stratégiáinkat. De véleményem szerint, persze nem ma, de kell beszélnünk a menetrendről, arról, hogy a közeljövőben hogyan tudunk tovább lépni, hogy milyen fő céljaink vannak, az új stratégia kialakításával, és persze ezen új stratégián belül, ami nem teljesen új, de hát mégis újszerű, újra ellenezzük a meglévő stratégiákat. Milyen eszközeink vannak? A szoftver és hardware tekintetében, és aztán ott van a, az újabb varázsszó, a politikai akarat. Ez is elhangzott ma. Itt nagyon pragmatikus módon folytatjuk ezt a kiváló vitát. De mi fog ezután történni? Össze kell hoznunk az összes gondolatos stratégiát, elvet, amelyek egyébként remélem az Európai Unióban világosak számunkra, és el kell gondolkozni azon, hogyan tudunk hatékonyabbak lenni a nemzetközi szervezetekben. Hogy hogyan tudunk együtt fellépni. Ha világos a stratégiánk, akkor az egyértelmű. Ha 27-en vagyunk jelen a nemzetközi szervezetekben, ha ugyanaz a megközelítésünk, akkor ez nem probléma. De lényeg az, hogy ezeket össze kell szedni, mert állampolgáraink biztonságáról van szó. globális világunk biztonságáról és jövőjéről van szó. Én két évig környezetvédelmi miniszter és klímaváltozási miniszter voltam öm, Romániában. A klímaváltozást is biztonsági kérdésnek kell tekintenünk közép és hosszú távon. Nagyon világos kihívások vannak számunkra, és ezért fontos, hogy nagyon rövid legyen a menetrendünk. Jövőre választások lesznek, úgyhogy talán idén kellene az átfogó stratégiát kialakítani. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a minisztereknek is a provokatív, de ugyanakkor nagyon inspiráló megjegyzéseit. Sokan beszéltünk a megelőzésről, a beavatkozásról, az újraépítésről. De van egy kérdés, ami ez mind egy kalap alá veszi, ez a védelmi felelősség. Hogyha minden intézményen átívelő közös konszenzus tudnánk kialakítani Európában arról a felelősségről, hogy hogyan védjük meg az embereket, hogy mikor megvédünk, mikor beavatkozunk be, és mikor építünk újra. Az összes eszközön keresztül ívelő közös konszenzusra van szükség európai szinten. És szerintem ezzel az energiánkat és a gondolkodásunkat egy csatornába tudnánk terelni, összpontosítani tudnánk, és az nagyon sikeres lenne. Ezzel kapcsolatban szeretném a véleményüket meghallgatni. Yes, thank you. I, also want to commend... Uh, Köszönöm szépen, ön is szeretnék gratulálni mind a két miniszternek, hogy egyáltalán eh, belevágtak egy ilyen projektre, hiszen egyértelműen szükség van erre, és nagyon nagy értéket tulajdonítok neki. Nagyon sokat beszélnek eh, eh, az európai szomszédságról, és Kár említette a muszlim világot, de ezzel kapcsolatban hagyj vessem fel Törökországot, amelyen erről nem beszéltük még ma. Hogyha Törökország nem lenne jelölt az Európai Unióban, akkor ez a jelentés, amelyet önök májusban elkészítenek majd, ott azt mondaná egészen biztosan, hogy kezdjük el azonnal a tárgyalásokat Törökországgal, hogyha nem azonnal, akkor inkább tegnap már kezdjék el, de hát ugye tudjuk, hogy másokkal hamarabb elkezdtük ezt, csak leállt és befagyott a török tagsági folyamat. Szikorszki úr arról beszélt, hogy kollégáink, hogy szomszédaink szándékkal csatlakozzanak hozzánk rettentesen fontos. Törökország ezt régóta jelzi, vannak, hiszen eh, kulcsfontosságú regionális szereplőt eh, láthatunk bennük eh, a Eh, közel-kelet és általában a kelet felé, és ez az Európai Unió sokkal eh, hatalmasabb és erősebb lenne, ha a Törökország a határain belül nem, mint a határain kívül. A eh, Törökország, mint az EU része, a megoldás részévé válhat. Az EU-n kívül Törökország nem csak hogy a probléma része, hanem új probléma. Szikorszki úr arról beszélt, hogy a déli szomszédaink azok Európa szomszédai, a keleti szomszédaink pedig európai szomszédaink. Törökország viszont délkeleti. Tulajdonképpen egyrészt Európa déli szomszédja, másrészt keleti európai szomszéd. Úgyhogy itt lehet, hogy megvan a hardverünk, de a szoftverre szükség lenne, mert bármilyen hosszú távú stratégiához, ami EU stratégia, muszáj és elkerülhetetlenül részét kellene képeznie eh, egy olyan perspektívának, amely Törökország helyét meghatározza. Köszönöm. Thank you, Chair. Something like that, yeah. Igen, elnök úr, ilyesmire gondoltam. After nine years together here. Most, hogy kilenc éve így együtt vagyunk. Uh, Jag går över till svenska. Uh, Carl kommer förmodligen att protestera min fråga. Det, det... Nos. Kárla valószínűleg tiltakozni fog kérdéseim ellen. Um, húsz éve ezt teszi, de azért én még uh, fölteszem őket. Nos, Engem is aggaszt a kaukázusi helyzet. Nem hiszem, hogy ott a helyzet javulna. Úgy gondolom, hogy súlyosabb a helyzet, mint néhány évvel ezelőtt volt. a legutóbbi tanácsülések konklúzióiból kiderült, hogy eh, valamiféle társulási megalapodásra kerül majd sor Örményországgal. Itt a parlamentben ez világosá vált, hogy ezt a fajta eh, Oroszország ugyanis nem de biztos, hogy engedni fogja ezt. Miért eh, pont ezt az irányt választották? Lehet, hogy ez túl konkrét kérdésnek tűnik, de jelentősége van. Blirman van, mit konflikt? A Balkán térségben is hasonlót éltünk át, de ez a konfliktus még mindig velünk él, és ezért mindenkit felelősség terhel. És gondolja, hogy a követelményeink nem teljesülnek? A karabahi térségben is hasonló a helyzet. Nem tudom, hogy önnek, miniszter úr, mi a véleménye, illetve odafigyele arra, amit a parlamenti képviselők mondanak. Thank you very much. Uh, we all know that mindannyian tudjuk, hogy az EU potenciájai igen nagyok, gazdaságilag, politikailag, tudományosan, kulturálisan, eh, spirituálisan, politikailag minden téren. És azt is tudnunk kell, és nem szabad elfelejtenünk, hogy eh, óriásiak a felelősségeink is. Úgyhogy válaszokat kell adnunk a globális kihívásokra, mint a globális meleg, melegedés, eh, a szegénység, a konfliktusok. Egyre inkább aktívak vagyunk a konfliktusok rendezésében, és nyilvánvalóan jobbak vagyunk már a konfliktus megelőzésében és a rehabilitációban, mint korábban. Ahogy a két miniszter a hardware és a software beszélt, igen, létrehoztuk a, soft, a hardware-t, és nyilván fejleszteni kell. A következő lépés az lehet, amit már említettek is, hogy állandó helyet kapjunk az ENSZ biztonsági tanácsában. Ez rettenetesen fontos lenne. Tudom, hogy milyen aggályok veszik, övezik ezt a kérdést, de azt hiszem, hogy eh, küzdeni kellene érte. Amikor azonban a szoftverről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a szoftver jelentős része, fontos része az a közös érték a közös értékrend. Azt hiszem, hogy az arab tavasz egyik, ért, egyik tanulsága az, hogy az Európai Unió tagállamainak nem szabad megfeledkezniük a közös értékeikről, az emberi jogokról, a jogállamiságról, a demokráciáról és nem szabad megfeledkeznünk az Európán kívüli bilaterális kapcsolatainkról sem. Az arab tavasz egyik tanulsága az, hogy nincs olyan gazdasági érdek, amely indokolná az autoritár rezsimekkel való együttműködést, vagy szentesíteni azt. Ezért úgy gondolom, hogy az integrációt továbbra is erősíteni kell, nem csak bővíteni, hiszen a megállapodások bizonyos aggályokkal együtt nagyjából megvannak, de tovább kell lépnünk, el kell mélyítenünk az integrációt, nem csak gazdasági szinten, hanem a különböző politikai területeken is, ideértve a kritikát is. Köszönöm. Mr. Gala. Gáler úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A két miniszter kezdeményezését én is úgy látom, hogy hozzá fog járni ahhoz, hogy a tanács felvizsgálja a védelmi politikát, és remélhetőleg ennek kézzelfogható eredményei lesznek a csúcs reméljük nem csak egy kirakat átrendezés lesz, hanem komoly kötelezettségvállalást is jelent, amit közösen tudunk képviselni. Az Egyesült Államok is azt mondja egyértelműen, hogy törődjünk mi a szomszédságunkkal, és ehhez egy egyértelmű üzenetet kell nekünk is közvetíteni. Polenz kolléga említette a közös biztonsági és védelmi stratégiát. Már évek óta eh, döntöttük, hogy egy fehér könyvre van szükség ezen a területen, ahol eh, eh, a fenyegetettségeket közösen elemezzük, a közös érdekeket felvázoljuk, ahol rögzítjük, hogy milyen kapacitásokkal rendelkezünk. A miniszter úr is említette az európai védelmi felülvizsgálatot, amit én is nagyon fontosnak tartanék. Tehát összességében az a kérésem, hogy kérem, próbáljon meg megtenni mindent annak érdekében, hogy ezen a csúcson konkrét kérdések kerüljenek a napirendre, és egy ilyen fehér könyv az európai közös biztonság és védelmi politika kapcsán eh, legkésőbb eddig a csúcsig megszülethessen. Köszönöm szépen. Ha megengedik, lengyelül szólnék. A miniszterek felé én azt a kérést intézném, hogy ismertessék véleményüket az EU-orosz kapcsolatokkal kapcsolatosan. Oroszország, mindannyian tudjuk, hogy nem hajlandó kisebb szerepet elfogadni globálisan, és a katonai potenciálját fejleszti igyekszik hatást kifejteni a egyes korábbi szovjet köztársaságokra. Az északi útvonal is ennek példája. Egyes kutatók, tudósok szerint Oroszország most újabb olaj- és gáz forrásokat tár fel, tehát elképzelhető, és nagyon valószínű, hogy az oroszországi szerep politikailag is erősödni fog. Mi az EU álláspontja e tekintetben? Az EU együttműködik-e a NATO-val ezen a területen? Ugyanis vizsgáljuk az északi éghajlatváltozási helyzetet. Merci, uh, cher ami Brock. Köszönöm, kedves Elmár Brock. És köszönetet mondok a két miniszternek is, hogy ilyen világosan fogalmaztak. Ez nagyon bátorít engem, ösztönöz. 83-ban már voltam itt a parlamentben, és például a jugoszláv válság idején hallottam szintén ilyen nagyon világos vitákat, amelyekkel szerettük volna a balkáni problémákat rendezni. Aztán láttam, hogy milyen időre van szükség, hogy megoldódjon a kérdés. Már húsz évvel később járunk, és igazából semmi nem mozdult. Ahogy Dazsan úr is mondta, megvannak az eszközök, de nem használjuk őket. A mali válság nagyon világosan mutatta ismét, hogy, és ez is elhangzott már, hogy egyetlen európai állam, akármilyen nagy is legyen, nincsen fenntartható, nem rendelkezik olyan fenntartható kapacitással, amellyel egy ilyen közép méretű műveletet is fent tudna tartani. Ezért elengedhetetlen, hogy a jelenlegi méretgazdaságosság szempontjait figyelembe vegyük, és ezek alapján lépjünk. Az állam és kormányfők, különösen a nagy európai országokban, továbbra is emberek, az igazi előrelépés előtt ez pedig akadályt jelent. Ha a mentalitás nem változik meg, akkor úgy gondolom, hogy valóban oda fogunk jutni, hogy semmilyen befolyásunk nem lesz a, golyó, a földgolyón. Ezért nagyon fontos, hogy a parlamenteket, a nemzeti parlamenteket meggyőzzük. Itt az Európai Parlamentben vagyunk, de semmi nem fog megmozdulni, hogyha a nemzeti parlamenti képviselők nem lesznek meggyőzve. Legalábbis ez az én saját tapasztalatom. A tapasztalatom azt mondja, hogy az Európai lelkiismeret visszalépett az elmúlt években az európai ügyekben. Ezért köszönöm Szikorszki miniszter úrnak Lengyelországból, hogy az ő elnöksége alatt a parlamentközi konferenciák gyakorlatát újraindította. Majd látjuk, hogy majd márciusban Dublin, Dublinban elfogadottakból mi lesz. Remélem, hogy nagyon fontos előrelépést tudunk elérni, hogy minden parlamentben a kompetens és meggyőződéses parlamenti képviselő kritikus tömege létrejön. Eston asszony, mint a bizottság alelnöke, azt hiszem, hogy egyébként ez is elhangzott, kell, hogy legyen, kell, hogy rendelkezzen idézőben adjutánsokkal a külpolitikára, a, a pénzügyi politikára, stb. És a fejlesztési biztosnak alapvetően nagyon fontos szerepe van szinte. Um, Afganisztánban is az volt a feladatom, a, legalábbis a NATO vezérkar erre kért fel, hogy győzzen meg, és ismételten győzzen meg az európai vezetőket, az európai nemzetámok vezetőit, hogy ö, lépnünk kell. És óriási problémákhoz vezetett az, hogy ez nem sikerült. A fejlődés és a ö, fejlesztés egy oldalról, más oldalról a biztonság és a védelem összefüggenek egymással. Ezeket a kapcsolatokat jobban kell kihasználnunk. Hogyha több fejlesztésre sikerült volna sor Afganisztában, mégpedig hamar, akkor a, annak a biztonsági hatása is nagyon jelentős lett volna. A Mali és a szaheli történet még éveken keresztül fog tartani, úgyhogy Számos Európai Uniós tagállam remélhetőleg segíteni fog azoknak, akik szándékoznak ezt a problémát kezelni. Ez a probléma is egyébként azt mutatja, hogy az egyik legveszélyesebb és instabilabb időszakot fogjuk átélni az elkövetkezendő években Európában. Ezért nagyon fontos, hogy dolgozzunk. Köszönöm. Danke, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Uraim, az önök kezdeményezése fontos. Még azt is mondanám, hogy bátor. Mert Európa nincs védelem nélkül, és közös kül- és védelmi politika sincs közös stratégia nélkül. Igen, ennek le kellene lenni írva. Valaki ezt mondta, és igen, írásba kell foglalni. Egy szükséges koalícióra van szükség, illetve egy szükséges feltétel ez az egyik barátom beszélt a főképviselő asszonyról. Ő az ő szerepét nem arra találták ki, hogy egy európai stratégiának az élére álljon. Tehát nem, egy európai stratégia, egy európai stratégia végrehajtása egy európai állam nélkül nem fog megvalósulni. Nincs európai külpolitika, és nem is lesz, amíg nem lesz föderális államunk. A 2000 a hármas stratégia persze nagyon jó volt, de soha nem hajtották végre, mert nem voltak meg az eszközeink. Kedves kollégáink, nem gondolják-e azt, hogy nem fogjuk a védelem Európáját felépíteni a kicsi lépésekből, amelyeket senki nem akar végrehajtani? Például a légi közlekedés tekintetében a franciák, a németek és a belgák még mindig nem tudnak megállapodni. Aztán a franciák és az angolok is időnként összetűznek valami apróságon, de nem kellene inkább Európához való megközelítésünket átgondolni. És ha alulról fölfele nem tudunk építkezni, akkor építkezzünk fölről lefelé. Inkább legyünk föderálisak. Ez egy hatékony megoldás lenne, és akkor mi is a külpolitikánkban is, Maliban, Líbiában hatékonyak tudnánk lenni. Meg persze van a, eszközénk, és kell, hogy legyen hardware és szoftver is, de sehova nem fogunk jutni addig, amíg nincs agyunk. Egy európai agy, amely képes a gondolkozásra, és képes arra, hogy elmondja nekünk, európaiaknak, például nekünk, franciáknak is, hogy hogyan tudunk eljutni oda, hogy felépítsük a közös jövőnket. Hogyha van erre válaszuk, nagy érdeklődéssel hallgatom megköszönöm. Hübner. Hübner úr az osztrák nemzeti tanács képviselője. Nem definiáltuk, hogy milyen irányba törekszik Európa a jövőben. Néhány megjegyzés utalt arra, hogy esetleg ilyen USA-hoz hasonló nagyhatalom, vagy másodikként elhangzott a partneri, talán a lengyel egy lengyel felfogás egyfajta euróatlanti partnerségre gondolt. Tehát itt az arra a késze közötti koalícióról lenne szó, és egy nemzeti konszenzusra épülő együttműködés. És itt a, a biztonság, szoftver és hardware tekintetében csak nemzetközileg megegyezett és nemzetközileg elfogadott fellépés kapcsán kerülne szóba, például Mali esetében, és amit más hatalmak is jóvágynak vagy elfogadnak. illetve lehet egy szíriai beavatkozás is, ami egyelőre nincs renden. Itt több kérdés felmerült, amit meg kell oldani. Hogyha egy új nagyhatalmat akarunk építeni, amely interveniálni tud, és egyfajta rendőri szerepe, szerepet elláthat világszerte vagy globálisan, akkor ez feltételezi, hogy a közös érdekeinket egy öntetően képviseljük, és így tudunk fel, több oldalon fellépni. Lengyelország a nagy keleti szomszédjával való tapasztalata mindenféleképpen figyelembe vehető. 1930-ban itt ugye nem neveztem meg a nagy keleti szomszédot, Oroszországot, amikor tehát komoly befolyást igyekezett elérni kelet-közép-európában. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Jacek Sarus-Wolski. Sarus-Wolski következik. Elnézést késtem, mert nem beszélni, hanem gyakorolni akartam a politikát itt a házban. Viszont megnéztem, hogy mi hangzott el a vitában, ki mit mondott, és egyetértek mindazokkal, akik sok szerencsét kívánnak a közös európai biztonság és védelmi politikához. Itt azokkal vagyunk együtt, akiket foglalkoztat ez a kérdés, és nagyjából egyet értünk. Viszont eltérések akkor adódnak, amikor a konkrét tényekre kerül sor, és számomra a közgazdás számára a kemény tények pénzt jelentenek. Óriási járulékos kár keletkezett a válság következtében, és ezt mutatta a csúcs találkozón az igen elhúzódó és kemény költségvetési vita is. Az elmúlt hét év költségvetésével kapcsolatosan én mindig is azt követeltem, hogy a külpolitika több pénzt kapjon, és hát a válasz nem volt mindig megfelelő. Ha megnézzük az MFF-et, amiről a csúcs döntött, és ez egyelőre még nem végleges döntés, mert a parlament eléggé kritikusan áll a kérdéshez. Tudom, hogy az én országom elégedett, de ez így önmagában nem elég. Nincsenek itt most előttem a számadatok, de óriási csökkenés történne a négyes fejezet kapcsán, tehát a külpolitika kapcsán, ami teljesen ellentmond az általunk megfogalmazott célkitűzéseknek, a globális szerepünk, a különböző blabla kapcsán, amit én is mindig képviseltem, és én is küzdöttem a Lisszaboni szerződés erőteljes külpolitikai komponensének felvételéért, és egyfajta önbecsapás áldozatai vagyunk, hogy vannak céljaink, de nem tudjuk azokat finanszírozni. Tehát mindkettejüktől kérdezném, miniszter urak, vagy talán Antoniót is, hogy önök szerint hogyan tudjuk kezelni ezeket a törekvéseket, hogyan tudjuk elérni a célai, céljainkat egyre csökkenő források mellett. Hogyan tudjuk Európát erőteljesebben képviselni a külvilág felé kevesebb pénzből? És konkrétan Bild miniszter úrhoz intézem a következő kérdésemet. Nagyra értékeljük a külpolitikai nézeteit, és nem csak a keleti szomszédság politikára gondolok, de engedje meg egy, kritikát. Van egy alapvető ellentmondás az ön kormányának álláspontja és az ön személyes külpolitikai véleménye vagy törekvései között. Gyakorlatilag a költségvetési csökkentések legnagyobb áldozata a biztonsági és védelmi politika Tudjuk, hogy ön kiváló szövetségesünk, és nagyra méltányoljuk az ön tevékenységét a keleti partnerekkel kapcsolatosan, de már így is nehéz helyzetben vagyunk objektív okok miatt, elnézést a késésemért, Azerbajdzsánnal tárgyaltam, de ott van a kaukázisi probléma, Grúzia és a többi. Talán az utolsó reményünk Moldova, ami elég, hát, ingata helyzetben van. Grúzia azonban már elveszett, Ukrajna is kétséges. Itt megkérdeztem a kollégákat, hogy mi hangzott el a teremben. Az egyikük azt mondta, hogy elhangzottak olyan dolgok, amelyek a szavak szintjén elfogadhatók, viszont ha a valóságot megnézzük, és megnézzük, hogy Belgiumtól Maliba két helikoptert kérnek, ezt olvassuk az újságban. Tehát vannak olyan példák, vagy nézzük meg Líbiát, az afganisztáni teljesítményünket a NATO-val közösen teljes bénultság állapotába kerültünk Szíriában. Nagyon belekesedtünk az arab tavasztól, és komoly reményeink voltak. Ugyanakkor viszont most azt látjuk, hogy a az általunk oda közvetítendő értékek kapcsán kicsúszik a lábunk alól a talaj. Fehér Oroszország, van egy zsákutca helyzet, Ukrajnában is recesszió, Grúzia elveszett, Törményország vasmarokban van, és tehát a demokratikus értékek nem érvényesülnek. Mit tudunk felkínálni, hogyha nincs ehhez forrásunk? All from our side. Carl, do you would like to start? Well, Carl, úgy gondolom, hogy nagyon sok, egészen sok mindent föl tudunk ajánlani. Mindig is támogattam, hogy több pénzt költsünk, de vannak más kormányok is, akik más prioritások szerint szeretnék elkölteni a pénzt, és nyilvánvalóan a tárgyalások utolsó kanyárjában ez történt inkább belföldi igényekre terelték át a pénzt. Voltak olyan kormányok, amelyek ezt tartották prioritásnak az képest, amiről mi beszélünk. Polenc úr használta azt a kifejezést, amelyet ugye a képességek hálózatáról beszélt, a híres szovjet termelésről, de a kulcs valóban ez a fogalom, a képességekből egyfajta hálózatot építeni, az európai tagállamok képességeiből hálózatot építeni, a fegyveres erőkre utalva épp úgy, mint a 40 ezer diplomatára, hiszen nem lehet 40 ezer EU diplomatánk, az források pazarlása volna, Azonban a forrásaink hálózatba kapcsolásával az EU lenne tulajdonképpen a kerék agya, amelyet körülvesz a külők és a, a, a karima formájában ez a hálózat, a képességek hálózata. Kollégámmal jó sokat utaztunk együtt, és nemrég Moldovában voltunk, és nagyon nagy élmény volt hiszen bilaterális kapcsolatokról is tárgyalunk mindig mindenféle világszerte, ez nagyon érdekes dolog, de lehet látni a pszichológiai és politikai hatásait annak, hogyha három külügyminiszter érkezik egyszerre, hiszen nem csak hárma jöttünk, hanem közös közös vázlatokat kaptunk a felszólásainkhoz, ugyanazt mondjuk, és hogyha így lépünk fel, akkor sokkal erősebbek vagyunk, mint bilaterálisan tudunk lenni. Önök is élvezték volna, ha hallják azt, hogy William hague mi hárman, ugye William Hague brit is, úgyhogy ő volt a leginkább ékes szóló közülünk, de hogy mind a hárman ugyanazt mondtuk más-más módokon, ez a képességek összehangolásának egyik példája, megdöbbentő volt a hatása annak, hogy mit tud elérni három külügyminiszter, hogyha ugyanazt mondja. Az Európai Globális Stratégia nem elsősorban egy dokumentum elkészítéséről szól, nem a termékről annyira, hanem arról a folyamatról, amely a terméket elejtje, hiszen különböző stratégiai kultúrákból érkezünk. Nyilván egészen más a svéd vagy a görög stratégiai kultúra, eh, de nyilván a britről és az angol, a németről kell inkább beszélni. Ezek a különböző stratégiák nyilván a földrajzi különbségek miatt más, és a történelmi tapasztalatok miatt más-más eh, formát öltenek. öltenek. Eh, a nemzeti parlamenteknek pedig az a dolga nyilván, hogy mentálisan, strukturálisan és egyéb módokon közelítsünk egymáshoz, és ha ez megvan, akkor a képességeinket hálózatba tudjuk kapcsolni, és végre tudjuk hajtani a közös politikáinkat és stratégiáinkat. Azt hiszem, hogy ez a kulcsfontosságú dolog. Aztán az R2P-ről beszélve, őszintén szóval mindig óvatos voltam ezzel kapcsolatban. Néhány évvel ezelőtt nagyon sokat vitattuk ezt az ENSZ-ben, a balkáni tapasztalatok alapján azt mondtam, hogy hát igen, nagyon könnyű elméleti ügyekben dönteni New Yorkban, de amikor az ember a terepen a valósággal szembesül, akkor az otthoni helyzethez kell igazítani a dolgokat, és a libiai hadműveletekkel kapcsolatban e, ugyancsak agályon voltak, azt mondták, hogy az e, e, R2P-nek ez az utolsó alkalmazása, és azt mondtam, hogy hát de várjuk meg eh, Szíriát, mert ott kicsit bonyolultabb lesz az ügy, és nincsen sablon, nincsen matrica, nincsen ö, eh, olyan megoldás, ami mindenhova jó lenne. Eh, ehhez képest a képességektől, lehetőségektől függően a helyi viszonyoknak megfelelően kell dönteni. Nincsen egyen megoldás. És azt hiszem, hogy ezt meg is tanultuk. Törökország. Egyetértek de Izlandot is említette valaki. Izland egy kicsit kisebb, mint Törökország, de azt mondanám, hogy Izland és Törökország tagsága kritikus fontosságú a jövőt tekintve, mert nézzük, hogy mi van, ha ez nem így alakul, ha mind a ketten, mind a két állam különböző irányokba sodródik. Ha Törökország nem velünk van, akkor, eh, és bizonyos adott helyzetben a másik oldalon találja magát, akkor mély problémákkal nézünk szembe. Izland egy másik helyzet. Nézzük meg az izlandi nagykövetségeket. Melyik a legnagyobb egység Izlandon? Nem a, nem a svéd, nem az amerikai, még nem is az orosz. Régen az volt. A legnagyobb nagykövetség Izlandon, Reykjavikban a kínai nagykövetség. Miért? mert látják, hogy így tudnak hozzáférni az éjszakhoz. Úgyhogy nekünk is meg kellett, horgonyt kell vetnünk. Horgonyt kell, vet, horgonyt kell vetnünk az északi vizeken. És ugyanígy Törökországot is magunkhoz kell kötni. Be kell meríteni az európai hálót, és ki kell Törökországot fognom magunknak. Ezen kívül eh, eh, kollégám demonstrált, hogy tud svédül, ez remek. Örményország kapcsán nem mennék bele a részletekbe, de igaza van eh, Nagorno-Karabaha kapcsolatban, ahogy én is rámutattam Transdiszniára, Gyeszteren túli területre, és ott is a három külügyminiszterrel léptünk fel együtt, Örményországban egy kétórás ebéden, ebéd során ez a fajta közös fellépés rettenetesen fontos, ha bármilyen hatást szeretnénk gyakorolni. És végül Kovács úr a biztonsági tanácsi tagsága kapcsolatban ezt támogatom, de úgy fogalmaznék, hogy London és Párizs hezitál. Majd meglátjuk, hogy mi történik de van másik eh, aggályom is. Nézzük csak az elmúlt néhány évet. Volt két eh, külügyminiszterünk, a Luxemburg és a Finn, eh, akik forrásaik és idejét nagy részét azzal töltötték, hogy egymással küzdöttek, hogy szavazatokat szerezzenek a biztonsági tanácsban. Ehhez képest éppen azt szeretnénk elérni, hogy közös képviseletünk legyen. Tehát gyakorlatilag az a forrásaink elpazarlása, fölhigítása. Hogyha valamiféle megoldást találunk megállapodás jelen helyzetben a biztonsági tanácsban, az jó lenne, és akkor majd idővel talán lehetne egy közös Európai Uniós mandátumunk. Az ne, ez nem fog persze bekövetkezni a közeljövőben, mondjuk hónap, de érdemes lenne arra abba az irányba előrelépni. És azt hiszem, hogy eh, az orosz kérdést pedig vidáman kiheznem a nyakamból, és átadnám eh, kollégámnak. Subcontract eh, the Russian. Szívesen átveszem az orosz politikát vállalkozóként, ha tényleg ezt akarod. Rendben. Nos, Kár jó néhány kérdésre válaszolt, úgyhogy én, ezek, én csak egy néhány kérdéset kérnék ki. Polenc úr arról beszélt, hogy a pooling and sharing, a források közös beadása és megosztása működhet a gyakorlatban. Nos, a NATO működésében vannak bizonyos működés módok, amelyeket a közös biztonsági és védelmi politika kapcsán módosítanunk kell, de vannak tanulságok is, és nem ismerek olyan példát, amikor bármelyik tagállam elégedetlen lett volna azzal, ahogy az Eh, AVAX eh, repülőgépeket bevetették. Eh, annak mi is részvényesei vagyunk. Ezek a repülők felderítőgépek járőröznek, vizsgálják azokat a területeket, ahol valami történik, és ugyanilyen hasonló tapasztalataink vannak a E, terepen lévő hírszerző és felügyelő rendszerekkel kapcsolatban. Ami a diplomáciai szolgálatainknak a hálózatba kapcsolását jelenti, ott három elképzelésem van. A szerződések már most is rendelkeznek a konzuláris együttműködésről. És hogyha ezt a lehetőséget kihasználnánk, és tudnánk sokkal szélesebb területeken eh, képviselni egymást, mint ma, az jelentős előrelépés lenne. Itt a történelmi különbségek éppenséggel hasznot jelentenek, hiszen Lengyelország Ukrajnában konzuláris nagyhatalom, hiszen hét konzulátusunk van más országoknak, viszont mondjuk Dél-Ázsiában, vagy Afrikában, vagy Latin-Amerikában van arányon, aránytanul sok konzulátusa. Tehát mi nagyon örülünk annak, hogyha mi képviseltünk más, más EU-s országokat Ukrajnában, és bennünket képviselnek más országokban ugyancsak nagy szerepet önesítünk az olyan vízumházaknak, mint mondjuk Kisinyovban, amelyek rendszer szinten nagyon hatékonyak, hiszen a nem EU-s ügyfelek egy helyre tudnak menni, ahelyett, hogy több különböző konzulátus látogatnának végül, amíg végül nem találnak egy gyönge láncszemet. Ez az egy első megjegyzése. A másik, a nagykövetségek közös ingatlanba való elhelyezése. Svédországban ezt megtettük, a Visegrádi csoporton belül ezt megtettük, a balti államokban ezt megtettük. Ez nem jelent közös nagykövetséget, ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy van néhány terem, szoba, iroda, amelyet valamely más tagállam, valamely diplomatája használhat. Ennek megint csak van értelme. Főleg olyan helyeken, ahol kompatibilis együtt tudunk működni, illetve ez maga lehet a kompatibilitás egyik módja. Ezen kívül úgy gondolom, hogy szélesebben gondolkozva mindenféleképpen Európa házakat kéne létrehozni sokkal több országban, mint amennyiben most van. Való igaz, hogy több tízezer diplomatánk van, de szinte biztos, hogy a német diplomáciai szolgálatban ugyanez a helyzet, mint a lengyelben. A munkavállalók többsége valójában nem diplomata, hanem támogató, dolgozó. Három és fél ezer emberről beszélünk Lengyelországban, amelyek közül gyakorlatilag 700 ember ténylegesen diplomata. És felvetném azt, hogy az országok, különböző országok nem szívesen szabadulnának meg a diplomatáiktól, akik ugye a nemzeti szolgálatai gerincét jelentik, viszont nagyon sok pénzt meg tudnánk takarítani, hogyha létrehoznánk egy hálózatot úgy, hogy a diplomatákat fizikailag ugyanebben a térben helyezzük el, viszont a támogató funkciók egy részét eh, a vállalkozásba adjuk, kiszervezzék. Ez bizonyos esetekben nem csak eh, a forrásainkat eh, takarítaná meg, hanem bizonyos értelemben a biztonsági helyzetet is javítaná. Például nem értem, hogy Kabulban miért nincs Európa ház, ahol költségeink többségét, nagyobb részét a biztonság teszi ki. Hiszen Kabóban 5-6 diplomatánk van, akiket két tucat biztonsági ember véd. Hogyha egy közös épületet tudnánk használni, ahol mindenkinek van biztonságos nagykövetségi tere, az működne, pénzt takarítana meg, biztonságilag kisebb terhet jelentene. De azt hiszem, hogy ezt a gondolatot pont a nagyobb tagállamok blokkolták, mert úgy számoltak, hogy hát nekünk úgyis úgyis van nagy követségünk volt, akkor miért fizessük a kisebbek költségeit? Oldják meg ők, és ettől kezdve duplát fizetünk. Minimum. Arra kellene törekednünk, hogy elfogadjuk ezt az elvet, hogy Európa házakat hozunk létre új országokban, új tagállamokban, minden évtizedben új államok jönnek létre, akár Kelet-Timortól, akár Dél-Szudánon keresztül. Ne azt csináljuk, hogy rohanunk oda, hogy mindenkinek saját nagykövetsége legyen, hozzunk létre Európa házakat. Hasonlóan szkeptikus vagyok más ügyekben is, Brandt asszonynak válaszolva, azt hiszem viszonylag egyszerű lenne megállapodásra kerülni vagy jutni azokban az ügyekben, ahol a védelem feladatát egy vezető megszegte egyetértek abban, hogy amikor eh, Gaddafi eh, eh, a bengázi konfliktusra utalok, akkor ugye a vérengzés idején kockázatos volt a beavatkozás, de etikailag igazolható. Az Assad féle rezsim már nem csak vérengzésekkel fenyeget, hanem ezeket végre is hagyja, akkor sokkal egyértelműbb a helyzet. De nem azért nem lépünk fel, mert nincsen morális igazolás ennek, hanem mert nem merünk szembenézni, nem nézhetünk szembe egy, egy újabb közelkeleti háborúval, amelyet nem engedhetünk meg magunknak. Tehát az emberek egy része azért tesz úgy, mintha nem tudnánk őket meggyőzni, mert ha meggyőznénk őket, akkor lépniük kellene, és ezt nem tudják megtenni, vagy nem akarják megtenni. Hagy gondolkodjak bátrabban ennél, egyrészt, mint volt miniszter, másrészt, mint korábbi agytröszt dolgozó. Valószínűleg nem az lenne a célunk, hogy egy humanitárius intervenciót szervezzünk, hanem törvénytelenné kellene tennünk azokat a vezetőket, akik megszegik saját védelmi kötelezettségeiket saját népeik szemben. Azt hiszem, hogy ha háborút indítunk egy olyan ország ellen, amelynek csak az a, amikor csak az a célunk, hogy a vezetőt kiiktassuk, az nagyon véres és nagyon hatástalan, nem, nem elég hatékony. Ugyanakkor tudjuk, hogy transatlanti szervezetként már most is kiiktatunk bizonyos vezetőket, akik fenyegetnek bennünket, és tudjuk, hogy ez morálisan mennyire kétséges dolog. Az Egyesült Államok is űzi ezt a gyakorlatot, Jemen, Pakisztán. Na most, hogyha ezt államfői szinten valósítanánk meg, az ugye vonzó, de morálisan, etikailag, jogilag nagyon problémás, és jogilag a legproblémásabb. De ha meg tudnánk ezt tenni, akkor azzal nagyon erős eszközt tennénk elérhetővé. Teljesen egyetértek az úrral, azzal kapcsolatban, hogy az IBG tanács egy fehér könyvvel kapcsolatban szólaljon majd meg, amely opciókat és lehetőségeket fektet le. Ami az eu rossz kapcsolatokat illeti, Karl már beszélt arról, hogy sokkal többször kellene érdemi lépéseket tennünk Oroszággal kapcsolatban. Én bátrabban fogalmaznék, nevezetesen, hogy konceptuálisan nagyjából rendben vagyunk. Vettem a fáradtságot és megnéztem az EU-orosz stratégiát, amely még a német elnökség Schröder kancellár idején került elfogadásra. akinek az oroszországi eh, működésével kapcsolatban voltak nehézségeink. De hogyha elolvassák a dokumentumot, az remek. Emberi jogok, modernizáció, holisztikus értelemben nem kormányzati szervek nagyon fontos szerep Oroszországban. A probléma ugyanaz, mint eh, Európa általános stratégiájával még ha jó ötleteink vannak is, nem valósítjuk meg őket. Ezért sokkal realisztikusabb gondolatokra, ötletekre és sokkal nagyobb szölderülásra van szükségünk ezeknek a végrehajtásában, megvalósításában. Csak néhány percet fogok igénybe venni az idejükből, hiszen így ebéd előtt nagyon hosszan beszélni nem túl népszerű dolog. Néhány pont. Az egyik a fehér könyv. Már néhány, elég régóta dolgozunk ezen a területen, és sokszor hallottam arról, hogy valaki fehér könyvet szeretne. De mindig az volt a, kihíve, a kifogás, hogy nem lehet fehér könyv, mert a fehér könyv az előír dolgokat, és azt nem szabad. Én nem vagyok nyelvész, sőt, anyanyelvű beszélő sem. A fehér, franciáknál is van livre blanc, fehér könyv, ami a stratégiai ambíciók felülvizsgálatát és a költés értékelését tartalmazza. Európai szinten is lehetne valami hasonlított tenni, de én akkor ebben az esetben inkább a zöld könyv kifejezést használnám. Volt egy nagyon, nagyon hasznos zöld könyv, amely úgy vizsgálta a belső piacot, hogy milyen költségei lennének annak, hogyha nem lenne belső piacunk, és így értékelte a belső piac eredményeit. Ugyanezt lehetne a közös eh, költés, a közös eh, fellépések tekintetében elvégezni ugyanezt a gyakorlatot érdemes lenne, tehát a védelem és a, a biztonság területén. Tehát a, ugyanígy tudnánk európai szinten értéket teremteni azzal, hogy eh, egy hasonló áttekintést végzünk. Azt, hogy az EU-s költségvetésből fizessük ezt, vagy ne, az egy más kérdés. Nem kell elemzének lenni, hogy az ember rájöjjön, hogy a mobilizációra költött pénzt általában európai tagállami szinten szabadítják fel, de a politikai vezetők nem szeretnek ebbe jelen pillanatban komolyan beruházni. De az biztos, hogy van egy fejezet az EU költségvetésben, amelyet lehet, hogy át lehetne gondolni, és az a kutatásra való ö, elkülönített összeg. A lesz egyik legnagyobb ö, csökkentés a következő kerettervben pont a kutatást illeti. És a világos a mostani válságból, hogy azok az országok, amelyek legjobban bírják, állják a sarat, azok, azok, amelyek a legtöbbet ruháztak be, és folyamatosan ruháznak be a kutatásba Németországtól a skandináv országokig. Pedig világos, összehasonlítható adataink vannak arra, hogy ez előnyös. És ott van a biztonságra való kutatás, biztonság területén történő kutatás, ami nem a tudományos kutatás, hanem gyakorlati, és ami stratégiailag éppen, hogy csak nagyon fontos a biztonsági szempontból, épp úgy, mint gazdasági szempontból, az a biztonsági védelmi kutatás. Kérlem, ebben a házban tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy legalább ezen a területen egy kicsi pénzt visszanyernek. Köszönöm szépen! Maradjunk együtt, tartsunk ki egymás mellett, az európai folyamatok és a érdekében is, és annak érdekében is, hogy megfelelően előkészüljünk a védelmi miniszterek csúcs találkozójára. Nagyon jó, hogy a nemzeti parlamentek képviselője is itt vannak, hiszen ezt csak akkor tudjuk elvégezni, hogyha a nemzeti parlamentek és a nemzeti kormányok támogatnak minket. Ezért ezt a vitát folytatnunk kell, hogy előre tudjunk lépni. Most a, szeretnénk egy rövid büfő ebédre meghívni őket, az az utolsó, mert a következő büfére már nem lesz pénze az Európai Uniónak. Ez az utolsó büféjebét élvezék.